Okay, so now we are ready. Rendben, akkor most megadom a szót eh, Tum asszonynak, az előadónak, aki ismerteti velünk az Euróövezet eh, foglalkoztatási és eh, szociálpolitikáját. Elnézést kérek, hogy későn érkeztem. Tisztelt kollégák, szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, hogy az euróövezetről szóló jelentés hol tart. 160 módosítót nyújtottak be, eddig képesek voltunk kompromisszumokat kidolgozni úgy, hogy a módosítók majdnem felét lefedjük. A technikai ülésünk előkészítette a holnapi árnyékjelentéstevői ülést. Voltak olyan módosítók, amelyek agályosak voltak. Egyértelmű, hogy az ifjúsági munkanélküliség mindenkit aggaszt, illetve az egyenlőtlenség, valamint a legsérülékenyebb társadalmi csoportok esetében a munkaerőpiacra való jutás. A végrehajtási ráta is túl alacsony, további erőfeszítések szükségesek, azt hiszem ezzel a legtöbben egyetértenek. Ami pedig a nemek közti bérszakadékot illeti, a munka és a család élet egyensúlyáról, illetve a fogyatékossággal élő személyek munkaerőpiaci integrációjáról is készültek módosítók, valamint a hosszú távú és kronikus betegségekben és mentális vagy pszichológiai betegségekben szenvedők munkaerőpiaci integrációjáról is, amit szintén meg kell említenünk ennél a jelentésnél, ami a digitalizációt, illetve a gazdaság átalakítását illeti meg kell jegyeznünk azt is, hogy a túlfoglalkoztatás új formái újabb problémákat idézhetnek elő, mint például a bizonytalan munkavállalás, itt is lépéseket kell tennünk. Beruházásokra van szükség a humántőkébe, illetve az élethosszig tartó tanulásba, valamint a digitális képességek terjesztésébe, javításába is. Örülök annak, hogy több módosító készült a szegénység elleni küzdelem témájában, illetve arról, hogy felszámoljuk főleg a gyermekek körében megjelenő szegénységet is. A legtöbb frakció úgy tűnik egyetért, ami a szociálpolitikát és a foglalkoztatás politikát illeti, úgyhogy várjuk a holnapi árnyékjelentéstevő ülést, ahol megvitatjuk a módosítókat. Köszönöm szépen az előadónak, most pedig az árnyékjelentéstevőknek adom meg a szót. Először is a néppárt következik, Vols képviselő. Köszönöm szépen az előadónak, Jana Túrnak a kitűnő munkáját, valamint a kompromisszum tervezeteket, amelyeket a holnapi árnyék előadó ülésen fogunk megvitatni. Szerintem a kiinduló pont már most nagyon jó, és szerintem képesek leszünk közös nevezőre jutni a holnapi találkozón. Ami a módosítókat illeti, volt több nagyon jelentős módosító, amelyek eh, kiteljesítik majd ezt a jelentést. Örülök annak, hogy több módosító hangsúlyoz azt, hogy erős, eh, határozott lépések szükségesek, eh, annak érdekében, hogy minden társadalmi csoport jelen lehessen a munkaerőpiacon. A szociálpolitikák, a foglalkoztatáspolitikák egy irányba mutatnak, egymást erősítik, és ezáltal az, a szociális jogok európai pillérét is erősíthetjük. Örülök annak is, hogy a nemek közti egyenlőség, illetve a nemek közti bérszakadék témájában történnek lépések. Ez szükséges ahhoz, hogy működő legyen a munkaerőpiac. Hangsúlyozzuk a mentális egészséggel kapcsolatos politika szükségességét. Minden ágazatban ez szükséges ahhoz, hogy előmozdítsuk európai munkavállalók millióinak a mentális egészségét, jólétét az elmúlt két év során, annak ellenére, hogy ez nagyon jelentős költségeket tesz szükségessé, a probléma jelentősége csökkent. A tagállamokat és a tanácsot arra szólítnám fel, hogy jobb mentális, mentálpolitikai javaslatokat dolgozzanak ki, és konkrét javaslatokat várunk a megelőzés érdekében, azért, hogy nyomon kövessük a már megtett lépéseket ezen a területen. Köszönöm szépen, és eh, számítok arra, hogy nagyon konstruktív lesz a holnapi találkozó. Köszönöm szépen. Most eh, Bischoff eh, képviselője a szó. Köszönöm szépen, és köszöntök mindenkit. Én is csak köszönetet tudok mondani az előadónak a jó javaslataiért, valamint a kompromisszum tervezetekért, amelyek összhangban vannak az álláspontunkkal. Szerintem ezek a jó irányba mutatnak, ezért érdeklődve várjuk a holnapi találkozót, hogy ott kidolgozzuk a kompromisszumokat. Ez egy jó kiinduló pont lesz ahhoz, hogy tényleg megerősítsük a szociális pillért, jobban átültessük a gyakorlatba. Éppen ezért úgy gondolom, hogy képesek leszünk jó kompromisszumokat kidolgozni. Köszönöm szépen, Hansen képviselő. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, az árnyékjelentéstevőknek. Örülök annak, hogy a frakciókon átnyúló egyetértés alakul ki abban a tekintetben, hogy még ebben a fél évben előmozdítsuk ezt a témát. Köszönöm. Zalewska képviselő az ICR e részéről. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az ön által elvégzett kemény munkáért, amelynek célja egy stratégia kidolgozása. Szeretném hangsúlyozni, hogy a Juncker féle pénzügyi keret szempontjából ez az utolsó év, ezért nehéz mélybe, mélyrehatóan elemeznünk a helyzetet. Elértünk célkitűzéseket, 10%-os növekedést mutat a foglalkoztatás az Európai Unióban, és a fiatalok körében is 10%-kal csökkent a munkanélküliség mértéke. Mi azt bizonyítja, hogy jók a szándékaink, de fokozottabb erőfeszítések szükségesek annak érdekében, hogy még eredményesebbek legyünk. Tehát minden egyes mondat, minden egyes módosító fontos ebben a jelentésben, éppen ezért nagyon örülök annak, hogy képesek vagyunk kompromisszumokra jutni. Van két dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, és amiről még nem esett szó. Először is a személyre szabott oktatás mindenki számára. Különböző kutatások arról tanúskodnak, hogy a szakmai továbbképzés folytatandó, ugyanis ha ezt megszakítjuk, ez, ez káros. Nem elég, hogyha jó szándékok vezérelnek bennünket a digitalizáció terén például, hogyha nem figyelünk oda például a szakmai képzésre, a technikai képzésre, de bízom abban, hogy képesek legyünk, leszünk majd együtt szavazni. Köszönöm szépen, és a GUE nevében Sandra Pereira. Köszönöm szépen. Kezdettől fogva mi viszonyultunk leginkább kritikusan a szociálpolitikához, a foglalkoztatási politikához az euróövezetben. Ezeket a politikákat alávetették egy olyan szerződésnek, amely mindenféle haladó szellemi politikát büntet. Az euróövezetben a szociális foglalkoztatási politika a, a munkavállalókat sújtja, előmozdítja a bizonytalan munkavállalást az európai szemeszter és az európai kormányzás mást tesz szükségessé. Számunkra nem férhet kétség ahhoz, hogy a munkavállalói és szociális jogok megerősítése, a munkavállalók életminőségének javítása csak akkor lehetséges, hogyha az euró övezetben a megszorító politikákkal, a költségvetési korlátozásokkal és a stabilitási és növekedési paktummal felszámolunk. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót a DG Ample részére, a bizottságé a szó. Martello Anucci úgy következik. Or someone else, please. Vagy bárki más természetesen a bizottság részéről. Jó reggelt kívánok! Marcello Ranucci urat én helyettesítem. Nincs további észrevételünk. A legutóbbi alkalommal már elmondtuk, hogy a jelentés Véleményünk szerint eh, a leköszönő bizottság prioritásaival és a megválasztott eh, bizottsági elnök irányvonalaival egybevág. Köszönöm. Zseme asszony? Igen, én csak néhány szót szeretnék szólni a szociálpolitikáról és a foglalkoztatás politikáról az euróvezetben, ami természetesen fontos mindenki számára itt. 213 módosítót nyújtottak be, természetesen közvetlenül érinti az állampolgárokat ez a szakpolitika. A fiatalok attól tartanak, hogy nem lesz munkahelyük, az idősebbek pedig egyre inkább a munkanélküliség által veszélyeztetett rétegnek számítanak őket senki nem akarja átvenni. Időnként az ideológia süt át ebből a jelentésből, a migráns munkavállalók, az esélyegyenlőtlenség felszámolása nem lehet ön célú. Több célkitűzést kell megfogalmazni, és jobban össze kell fogni a frakciókat annak érdekében, hogy az igazi munkaerőpiaci nehézségeket felszámoljuk. Van egy módosító, ami nagyon fontos számomra a gyermeküket otthon nevelő szülőkről van szó, akik számára nincsenek garanciák, nincs nyugdíj, ezért nem igazi, eh, eh, nem igazán vonzó választás, hogy valaki otthon marad a gyermekével. Pedig a család az az alapsejt, ahol a közösségbe való beilleszkedést első szinten megtanulják a gyerekek, illetve ez az a modell, ahol a szolidaritás eh, kialakul, ahol megosztjuk, amink van a többiekkel. Ezért gondolom és remélem, hogy ezeket a módosítókat el fogják fogadni, ugyanis a tagállamok állampolgárai valós javulást várnak, nem pedig ideológiai, forradalmi jelszavakat. Köszönöm, Franzan asszony, köszönöm szépen a jelentéstevőnek és az ernyék előadóknak a munkájukat. Két észrevételem lenne, két módosító a 2020 utáni stratégiában hatékonyan fel kell számolni a szegénységet, illetve a szociális jogok és az egészségbiztosítás elérhetősége a platform dolgozók számára nagyon fontos. Ezt a két dolgot akartam kiemelni ebből a fontos munkából. Köszönöm szépen. Van-e további észrevétel, hozzászólás a vitához? nincsen, akkor visszaadom a szót az előadóasszonynak. Köszönöm szépen. Igazából nincs semmi hozzátenni való, mint az elején mondtam. Bízom benne, hogy a legtöbb módosítóban meg tudunk állapodni. Időnként ezek a jelentések úgy néznek ki, mint a karácsonyfa. Bízom benne, hogy most nem így fog kinézni, hiszen hasonló dolgokról beszéltünk, és holnap jó árnyék előadói egyeztetés lesz. A szavazásra az Ample-ben október másodikán kerül sor, mondja az elnökasszony. Most a napi rend alapján egy rövid szünetet tartunk, 9.30-ig, majd 9.30-kor következik a szavazás.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 Kedves kollégák, 9 óra 30 van. Következik a szavazás az Európai Unió általános költségvetéséről a 2020-as évre. First we vote for compromise one. Egyes kompromisszum. Mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es módosító név szerinti szavazással. Megvárjuk, hogy mindenki elővegye a szavazókártyáját mindenkinek megvan, akkor megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Rendben. Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. Hetes kompromisszum kiszavaz mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as módosító, az első részről szavazunk először. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Ellenőrizzük elektronikusan. Tehát megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 49-es módosító, első rész mellette. Ki van mellette? Ellene tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük ezt is. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 50-es módosító mellette. 50-es mellette tehát, ellene, tartózkodás elutasítva. 52-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az így módosított véleménytervezetről most nép szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Now we'll get to akkor következik az eszmecsere az ügynökségek eh, vezetőivel, az AMPOL szakterületéhez tartozó ügynökségek vezetőivel. leave a short while for our guests to come here. Megvárjuk, amíg a vendégeink elfoglalják a helyüket itt fent. Just a few words to start. Néhány szóval szeretném bevezetni ezt a pontot. Valamennyien tudjuk, hogy az ügynökségek nagyon fontosak az Ample munkájához. Az Ample rendszerint évente két delegációt küld el az ügynökségekhez. Utoljára 2018-ban volt ilyen látogatás a CEDEFOP eh, és az EU-OSA ügynökségeknél, 2018 eh, novemberében pedig az etf nél jártunk. Hadd mutassam be röviden a vendégeinket. Juan eh, Menendez Valdez úr, az Európai Foglalkoztatási Élet és Munkakörülményeket Javító Ügynökség vezetője. Üdvözlöm! Krista Szedlacsek asszony, aki a munkavédelmi munkabiztonsági ügynökség az OSA elnöke, Jürgen Siebel úr, aki a szakképzési ügynökség a CEDEFOP vezetője, és Cesaro Dessini, aki az ETF, a szakképzési ügynökség vezetője, Jordi Carroll, aki a munkaügyi ügynökség idegenesen kinevezett vezetője, és még nem érkezett meg. Első előadónk az élet és munka körülmények javításával foglalkozó ügynökség, ügynökség vezetője, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony! megtiszteltetés számunkra, hogy ismét eljöttünk ehhez a szakbizottsághoz az új jogalkotási ciklusban. Úgy tudjuk, hogy eh, most eh, nagyon jó eh, lehetőségünk van arra, hogy ne részletekbe térjünk ki, hanem egy általános képet adjunk a munkánkról, amit vannak új képviselők is az élet és munkakörülmények javításával foglalkozó európai ügynökség vagyunk, és a CEDEFOP-pal együtt a két legrégebbi ügynökség vagyunk, 1975-ben alakultunk meg. A mission statementünkben, a küldetésünkben megfogalmazzuk, hogy az ügynökség szakismeretével szeretné támogatni a szociális és foglalkoztatási politikák végrehajtását, ami pont az önök szakbizottságának a profilja. Komparatív kutatást végzünk, ezt felhasználhatják önök is a tárgyalásaik során, akkor meg, mikor megpróbálják javítani az emberek életét, a munkahelyek minőségét, javítani célzó intézkedéseket. A az irányító testületünkben a tagállamok képviselői, jellemzően a szociális és munkaügyi miniszterek kapnak helyet, de képviseltetik magukat a munkavállalók és munkadók képviselői is, és a parlament független szakértőt is kinevez. Reméljük, hogy ilyen független szakértők is mindig segíteni fogják a munkánkat. Szorosan együttműködünk az Önök szakbizottságával, ez így volt az előző ciklusban is. És eh, ahogyan említettem, nem akarok most részletesen kitérni a munkaprogramunkra, ezt megtalálják a honlapunkon és emellett ott elolvashatják a tevékenységi jelentésünket, de emellett azért most egy-két dolgot kiemelnék, ami összefügg az önök programjával. Van der Leyen asszony a hozzászólásaiban jelezte, hogy mennyire fontos a növekedés szociális dimenziója, Mm, erre egy nagyon jó példa az a munka, amit a munkahelyek minőségével kapcsolatban végzünk. Ugye nem csak az fontos, hogy legyenek munkahelyek, hanem az is, hogy milyen minőségűek ezek a munkahelyek. Ezzel kapcsolatban végeztünk egy európai felmérést. Ez egy, ennek alapja egy multidimensionális koncepció, elemei a bérek is. Van der Leyen bejelentette, hogy készül egy jogi eszköz, amelynek a célja az, hogy minden munkavállaló kapjon egy minimál, minimál bért, ami eh, tisztességes, méltányos életet eh, lehet, tesz lehetővé a számára. Minden évben eh, a minimum béreket aktualizáljuk, és kollektív tárgyalások során megállapított minimumbéreket is vizsgálunk. Tavaly is elkészült ez a jelentés. Ez egy olyan terület, ahol reméljük, hogy továbbra is segíthetjük majd az önök munkáját. Szeptember 3-án a minimálbérre vonatkozó kísérleti projektet megszavazta az önök szakbizottsága, és ha a bizottság erről véglegesen dönt, és a projektet elfogadják, akkor ennek a munkának egy részét mi fogjuk elvégezni. A nemek közötti egyenlőség kapcsolatban van der asszony bejelentette azt, hogy készül majd egy, erre vonatkozóan egy stratégia, a bérek transzparenciáját is növelni kell. Az önkéntes ajánlások a transferenciára vonatkozóan, ez szintén olyan kérdés, amivel foglalkozunk, és azt tervezzük, hogy még plusz munkát fogunk végezni annak érdekében, hogy ez a kezdeményezés ki tudjon bontakozni, és segíthesse a jogalkotók munkáját, a vitáikat. Nagyon hosszú kutatás előzte ezt meg, amely gender kérdésekkel foglalkozott, a élet a munka és a magánélet összeegyeztethetőségének témájában is készültek felméréseink, és támogattuk az előző jogalkotási ciklusban a szociális jogok pilléréhez tartozó projekteket a munka és család összeegyeztethetősége témájában. A nők, mint munkavállalók témakörében is készültek felmérések, mint egy 30 milliárdra becsüljük azt a kárt, amit az okozna, hogyha a nőket nem integrálnánk a munkaerőpiacba. Eh, hasonló módszertant alkalmaztunk korábban a nic kapcsolatban, ugye ezek azok a fiatalok, akik eh, sem oktatásban és nem vesznek részt, sem szakképzésben, és nem is dolgoznak. Egy harmadik példa, amit szeretnék megemlíteni, az azzal függ össze, hogy egy méltányos átmenetet kell biztosítani a klímasemleges eh, jövőben, jövőbeni gazdaságban ezzel is foglalkozunk. Az Európai Bizottság megbízott minket a parlament által jóvá hagyott egyik kísérleti projekt eh, kapcsán, hogy készítsünk egy prognózist. Itt is egy olyan modellt alkalmaztunk, amelyet a CEDEFOP eh, dolgozott ki és ennek az időtávja 2030, tehát 2030-ig hogyan lehet a Párizsi Klíma megalapodásban foglaltakat végrehajtani. Ennek az eredménye az, hogy egy 1,1%-os GDP növekedés Európában, és 0,5%-os nettó munkahely teremtődik. El tudják képzelni, hogy nagyon sok szerkezet átalakításra van ehhez szükség, cég munkahelyek el fognak tűnni, vagy akár ágazatok is mások újak keletkeznek. Hát az elmúlt években tehát ezekkel a kérdésekkel foglalkoztunk, az európai szerkezet átalakítási monitorozás a, talán a legfontosabb eszközünk, aminek a, amivel hozzá akarunk járulni a szerkezet átalakításhoz Európában, és későbbiekre nézve is tervezzük ennek a munkának a folytatását. Ez az európai munkahely monitor információkat ad struktúrális változásokról. Ez nem csak az alacsony szénkibocsátású gazdaság felé átmenettel függ össze, hanem nagyon fontos trendekhez is, mint amilyen a globalizáció, ennek a negatív hatását, mondjuk hogy lehetne enyhíteni, nem lehet a digitalizáció hatásaira is kiterjed ez a kutatás. A jövőbeni munkánkról szólva új foglalkoztatási formákkal akarunk, is akarunk foglalkozni, megvizsgáljuk, hogy milyen pozitív és negatív hatása van ezeknek az új foglalkoztatási formáknak, ide tartozik a platformok gazdasága, az online platformok, ez és az új bizottság bejelentette, hogy szeretnék javítani a platformokon dolgozó munkavállalók munkakörülményeit. Nem akarok kitérni a munkaprogramunk összes részletére, ahogyan jeleztem. Itt van egy kis brosúra, ebben is találnak információkat arról is, hogy hogyan munkodtunk együtt a parlamenttel a múltban, és ehhez tartozik az, hogy itt a szakbizottság is szervezett sok meghallgatást, és néha konkrét írásos anyagok is készülnek nálunk, amelyek segítik a parlamenti képviselők munkáját, az itteni tárgyalásokat. Időnként a brüsszeli irodában dolgozó kollégáink, úgy viszont itt ül hátul, és, és időnként ellátogat az önök szakbizottságába, ő is tud tájékoztatást adni, ami megkönnyíti az együttműködés. És elszámoltathatnak minket, a management boardot is, az igazgató tanácsot, és az egész ügynökséget, vannak fontos teljesítményindikátorok, amelyeknek az alapján le tudják mérni, hogy mi hogy teljesítünk és például az egyik ilyen indikátor, hogy hányszor használják fel, és hány dokumentumokat használják fel. Tavaly 200 ilyen dokumentum volt, ezeket kulcsfontosságúnak minősítettünk, mert ezek vagy új szakpolitikai folyamatok elindításában játszottak szerepet, és ezek hozzájárultak például több EP e állásfoglalás elkészítéséhez, a gender, nemek közötti egyenlőség témájában, és több más témában is. több rendezvényhez is hozzájárultunk, amiket itt a parlamentben szerveztek, vagy szakértőink vettek részt, megint csak olyan szakértelmet, ismereteket átadva önöknek, amelyekkel segítjük az önök munkáját. A jövőben is sok sikert kívánok önöknek. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm az időzítést is, illetve az idő betartását. Azt az előbb elmulasztottam megmondani, hogy először azt javaslom, adjuk meg a szót a vendégeiknek, 10 perc prezentáció erejéig, és utána először a koordinátorok kapnak szót, majd a szakbizottság további tagjai. Köszönöm szépen. Most Krista Szedlacsek kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és új arcokat is láthatok, új kollégákat, akikkel minden bizonyal remek lesz az együttműködés a következő évek során. Többször jártunk itt, és minden bizonyal, ugye tudják, hogy brüsszeli irodánk is van, úgyhogy felvehetik bennünk bármikor a kapcsolatot. Először is én is egy rövid magyarázatot adnék arról, hogy mit teszünk, kik vagyunk. Egy kis ügynökség vagyunk, egy három részből álló ügynökség, ami azt jelenti, hogy az irányító testületben a kormányzati képviselők és a szociális partnerek képviselői ülnek, van egy végrehajtó testületünk, ahol a döntéseket készítjük elő, és most első alkalommal lesz egy kollégánk, egy szakértőnk önök részéről, az irányító bizottság ülésein vesz majd részt, és itt talán konkrétabb inputot, javaslatot is kaphatunk majd önöktől. Egy kis ügynökség vagyunk, 67 kollégával működünk Bilbaoban, Észak-Spanyolországban, de elég sok pénzkezelésért vagyunk felelősek, több mint 15 milliós a költségvetésünk, és ha a munkatársak létszámát veszük figyelembe, akkor ez egy elég jelentős összeg, de jól teljesítünk. És a dián láthatják azt is, hogy egy hálózat ügynökség vagyunk, ami azt jelenti, hogy együttműködünk és koordinálunk egy olyan hálózatot, amelyben 28 különböző hálózat vesz részt, munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi szervek. Van tehát egy fókuszpont mindenki számára. Koordináljuk a munkánkat, és a hálózatok a hálózati tagok hajtják végre a helyszínen a döntéseinket. Nagyon könnyű, tehát a nemzeti szinthez való hozzáférésünk, visszajelzést kapunk onnan, és ugyanígy együtt dolgozunk annak érdekében, hogy a munkahelyi biztonság és egészségvédelem témájában terjesszük a jelentéseinket is. Egy olyan hálózat vagyunk, amelyben vállalkozások is részt vesznek, ez az egészséges munkahelyel kapcsolatos kampányunkhoz tartozik, így közvetlenül kapcsolatban állunk a vállalkozásokkal, hogy az ő inputjukat is megkapjuk, ők tulajdonképpen a mi követeink a munkahely biztonság és egészségvédelem körében, és így szorosabb kapcsolatban állunk a munkavállalókkal is. Fontos a fókuszpontokból álló hálózat az önök számára is. A honlapunkon egyébként megtalálhatják, hogy kik az illetékes személyek, akik általában a foglalkoztatási vagy munkaügyi minisztériumban vagy munkafelügyelőségben ülnek. Különböző kihívásokkal állunk szembe, és azért használok többes számot, mert nem csak a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi ügynökségről van szó van például 28 különböző OSA rendszer, ez nemzeti szinten működik, és ami mindig fontos volt, az az, hogy van egy európai stratégia is, és így európai szinten, az Európai Unióban prioritást élvez ez a téma. Említeni szeretném a demográfiai változást is. A az idősödő munkavállalók száma nő. Mit jelent ez a munkahely biztonság és az egészségvédelem szempontjából? Azt, hogy javítanunk kell a munkakörülményeinket, máskülönben az emberek nem lesznek képesek 67 éves korig, vagy az északi országokban akár 70 éves korig dolgozni. Ez azt jelenti, hogy a munkahelyi biztonság és az egészségvédelem kulcsfontosságú annak érdekében, hogy egészséges és egészségesek legyenek a munkavállalók. A kis vállalkozások is egy fontos célcsoportot jelentenek, főleg azért, mert nagy ne, nyomás nehezedik rájuk, ezért támogatásra szorulnak. A digitalizáció szintén egy prioritást jelent a jövő évekre nézve. Az új, újonnan felmerülő kockázatok is. Vannak erre vonatkozó fellépéseink. Megpróbálunk különböző esetleges forgatókönyveket felvázolni, felmutatni az új kockázatokról és a munkával kapcsolatos betegségekről. Szeretném kifejteni önöknek azt is, hogy miért annyira fontos a munkahelyi egészség és biztonság javítása. Még most is látható, hogy több mint 150 ezer munkával összefüggő elhalálozás következik be évente, és ezek 90%-a nem baleseteknek tulajdonítható, hanem betegségekkel áll összefüggésben. A költségek pedig óriásiak. Ezen betegségek és balesetek, munkai balesetek 476 milliárd eurós kiadást jelentenek Európa szerte, ami a GDP 3,3%-át teszi ki körülbelül. Ez elkerülhető, megelőzhető, méghozzá úgy, hogyha megfelelően irányítjuk, kezeljük a munkai biztonságot és az egészségvédelmet. Ezt azért szerettem volna megemlíteni, mert ez az egyik prioritás, hogyha megnézzük a munka miatt bekövetkező elhalálozásokat. Több mint 50 százalék esetében a rákos megbetegedésekről van szó, karcinogén anyagok, vagy egyéb röngensugarak vagy egyéb fizikai okokra vezethető vissza, tehát ez egy aggasztó probléma. Aztán áttérnék most arra, hogy mit teszünk. Vannak ugye különböző kihívások, az irányító testülettel, a bizottsággal és a parlamenttel, valamint más partnerekkel, érintett felekkel egy több éves stratégiai programot dolgoztunk ki, amelyet a legutóbbi irányító bizottsági ülésen meghosszabbítottunk 2023-ig. Szeretnék ennek bizonyos aspektusaira kitérni. Bizonyítás alapú politikai döntéshozatalt támogatunk, ezért nyomon kell követni közép és hosszú távon a különböző tevékenységeket. Van egy felmérés például, amely az újonnan felmerülő kockázatokról szóló vállalati felmérés, az EZNR. Ebben 33 ország és vállalat vesz részt, és megvizsgáljuk a munkai biztonság és egészségvédelem helyzetét a vállalatokban. Ez az alapja minden fellépésünknek, ugyanis ebből derül ki, hogy milyen szükségletek léteznek. Van egy EU-osa információs rendszer, adatokat gyűjtünk nemzetközi szintről, a tagállamok részéről, és megvizsgáljuk a nemzeti helyzetet, és ami nagyon fontos, az a rákos kockázati tényezőknek való kitettség vizsgálata. Most első alkalommal folyik egy ilyen felmérés Európában, amelynek keretében nem csak a már ismert információkat szeretnénk megszerezni a karcinogén anyagokról, hanem a különböző rákeltő anyagok vállalati szinten való együttes felmerüléséről is. A különböző sérülések és betegségek költségét is felmérjük, illetve azt, hogy a munkával összefüggésben álló betegségek milyen társadalmi költséget jelentenek. A digitalizációval kapcsolatos prioritásokat, a szklerozis multiple betegséggel kapcsolatos kockázatokat is felmérjük, és megvizsgáljuk azt, hogy vállalati szinten a stratégia hogyan hajtható végre, és megvizsgáljuk azt, hogy a mikro és mikrovállalkozásokban ez hogyan valósul meg. Összekapcsoljuk a vállalatokat a kutatókkal, és támogatjuk gyakorlati módon a vállalatokat, a szociális partnereket. Itt két fellépést kell megemlítenünk. Az egyik fő munkahelyi kampányunk, két-három éves futamidőben Európa szerte, már két éve zajlik a, vál, a veszélyes anyagok esetében, és egy másik is zajlik például majd a digitalizáció vonatkozásában. Ebben részt vesz az összes tagállam, minden nyelven hozzáférhető az információ. És egy másik nagyon praktikus eszköz, illetve támogatás a kis és mikrovállalkozások, valamint nagyobb vállalkozások számára az EURA, az online interaktív értékelő eszköz, amely könnyen hozzáférhető, költségmentes, ez egyfajta lista, amelyet felhasználhatnak a kis és középvállalkozások, és az alapvető kockázatokat ez alapján értékelhetik, és megvizsgálhatják, hogy milyen intézkedések szükségesek. Ez egy rövid áttekintés arról, amit végzünk, és ahogy említettem, kérem látogassanak el a honlapunkra, majdnem minden nyelven elérhető, és Brenda Bryan, a brüsszeli irodában a kapcsolattartó személy az EU OSA számára. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig Jürgen Zébel úr kapja meg a e, szót, ő a SZEDEFOP vezetője. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Számomra ez egy első alkalom, most először e, járok ebben a gyönyörű épületben. Szeptember 1-én eh, lettem a SZEDEFOP vezetője, úgyhogy elnézést, ez az első eh, bemutatkozásom. A SZEDEFOP, ahogy már említették, az egyik eh, legrégebbi ügynökség, 1975 óta működik. A szakképzési rendszerek promóciójával foglalkozunk, támogatást adunk, és a kopenhágai folyamatot visszük kb. 2000 óta a 2020-as oktatás és szakképzési e, célokat is e, e, valós, megvalósítjuk illetve az ágendát alakítjuk, az előrelépést monitorozzuk. 2007 óta erőteljesebb szakpolitikai támogató szerepet is játszunk, és az idéntől a finanszírozási rendelet átalakításával hivatalosan is elismerésre került, hogy tevékenységünk nem csak a szakképzéssel konkrétan foglalkozik, hanem munkaerőpiaci, szakismereti és szakképzési szükségletek felmérésével is. Akkor ezt így kell kezelni, ugye? Jó, köszönöm, elnézést. Láthatják itt is kivetítve, amit éppen mondtam, az új finanszírozási rendelet kapcsolatban, illetve a célkitűzésünk megfogalmazását. A kvantitatív és kvalitatív szakpolitikai kutatásokkal foglalkozunk a fiatalokra és az idősebbekre, felnőttekre vonatkozóan is szakismeretek, szakképzések vonatkozásában, az elemzések, a munkahelyek, szakismeretek, szakképzés, képesítés összefüggéseit járják körül, hogyan lehet kialakítani közös átlátható rendszert a képzésekről, képesítésekről, Európa szerte támogattuk a szakképesítés reformját, hogy más legyen a megközelítés. Ez megerősítette az ügynökségünk szerepét abból a szempontból, hogy az oktatás és szakképzés, illetve a másik oldalon a munkaerőpiac közötti kapcsolatok erősebbek legyenek, más ügynökség ezzel nem foglalkozik az EU-ban. Nézzük, mik a prioritások a munkánkban. A SZEDEFOP-nak van egy több éves programja, amit a víziónk, értékeink, több éves célkitűzéseink határoztak meg, ezeket itt látják eh, kivetítve. Három fő eh, stratégiai működési területünk van, ezeket fogom most bemutatni. A szakképzés alakítása, fejlesztése, ez az első terület, tehát monitorozzuk az EU-ban a szakképzési prioritások megvalósulását, brűzsi és rigai konklúziónk, refernet a nemzeti szinten, illetve van egy hálózat a szakképzési, oktatási tapasztalatok megosztására. Megpróbáljuk a múltat értelmezni, és ennek alapján kialakítani, felvázolni jövőbeli forgatókönyveket, jelentéseket sokáig papíron adtuk ki, most pedig már online eszközeink vannak, és egy mobilitási eredményjelzőnk. A kulcsképességek alapján a szakpolitikák alakítóival szimpóziumokat, műhelyeket szervezünk, például múlt héten Tesszalonikiben került sor egy ilyenre. Végül pedig a CDFOP eszközöket állít rendelkezésre és ajánlásokat ennek alapján a Europass-ban. A következő a három stratégiai e, területek közül a szakképzés értékelése. Mit értünk ezen? Ugye a szakképzés vonzerejét, befogadó jellegét, hasznosságát mérjük fel, a pénzügyi és nem pénzügyi ösztönzőket, azokra a csoportokra összpontosítva, amelyek személyre szabott támogatást kell, hogy kapjanak a munkaerőpiacra való bejutáshoz, az alacsonyan képzett, illetve a munkaerőpiacról gyorsan, az iskolákba gyorsan kiesett fiatalok jelentenek ilyen csoportot országok között, közötti értékelések ezek, és megosztjuk a tapasztalatokat. Tanárképzéssel külön foglalkozunk, illetve az állampolgárok véleménye is érdekel bennünket, közvéleménykutatásokat készítünk a szakképzésről. A CDFOP-nak tehát azt is ellenőriznie kell, hogy a szakképzés vonzónak számít-e, nagyra értékelik-e a szülők, akik ezt az utat választják a gyermekeiknek a harmadik utolsó terület pedig a tájékoztatás, információ, szolgáltatás a munkaerőpiaci fejleményekről. Tehát megpróbálunk prognózist készíteni a keresletről, kínálatról, a fő tendenciákat követjük az EU-ban és a tagállami szinten, és az egyensúlytalanságokat a kereslet-kínálat között feltárjuk a nagy adat technikák alapján online dolgozunk, és megpróbáljuk felgyorsítani a reagálásunkat, nem vaskos tanulmányokat kívánunk készíteni, hanem a megszerzett információkat gyorsan közzétenni három, négy ország felmérést készítettünk, ezek a végső szakaszba érkeztek, 2020-ban ismerhetik meg az eredményeiket. Végül, de nem utolsó sorban cégeket is értékelünk, erre nagyon büszke vagyok a Eurofundal együtt, készítjük ezeket az értékeléseket, ez nagy erőfeszítés, illetve az európai szakismereti és munkahely felmérés második szakasza is most fog zárulni. A szakismereteket, szakképzéseket a cégek szempontjából is értékelni kell a stratégiai tevékenységek mellett azt is el szeretném mondani, hogy az eredményeket úgy kell kommunikálni, hogy hatást tudjunk elérni, ezért ilyen kiadványokat teszünk közzé. Bárki, aki érdekel, forduljon hozzám, egy pendrive-on is rendelkezésre állnak az információk, szívesen adok belőle. 2019-ben az online betöltetlen állás elemzés a legfrissebb terület, közvéleménykutatások és egyéb más információk is rendelkezésre állnak, és a jövő évben a különböző szakképzési rendszereket Norvégiában és Izlandon is tanulmányozni fogjuk. Az utolsó előtti szlájdomon néhány számadatot látnak kivetítve, nem fogok belemenni a részletekbe, de ebből leszűrhető, hogy milyen tevékenységet végzünk. Az utolsó szlájdról beszélnék inkább arról, hogy mit szándékozunk tenni a jövőben az európai szakképzés rendszere változni fog, szeretnénk előmozdítani a múltból, a jó gyakorlatokból való tanulás lehetőségét, tehát olyan tendenciákat fogunk jelezni, amelyekkel nem jóslatokba akarunk bocsátkozni, viszont elő akarjuk segíteni, hogy a szakpolitikai döntéshozók tájékozottan hozzák meg döntésüket. Három forgatókönyvünk van, az egyik pluralisztikus szakképzésről szól, eh, mi szerint ez egy standard út mindenki számára, a szakképzés bizonyos összetevői a felsőoktatásban is benne lennének. A második egy dis- distinktív forgatókönyv, miszerint standard, de különálló a szakképzés. A harmadik forgatókönyv pedig külön célzott kapott szakképzéstről szól, arról, hogy hogyan lehet visszatérni a munkaerőpiacra azok számára, akik bajba jutottak. Köszönöm szépen, és szívesen válaszolok kérdésükre. Mr. Cesar Cesare Onestini következik, az ETF, a szakképzési ügynökség vezetője. Köszönöm, elnök asszony. Nagy öröm számomra, hogy ismét itt lehetek a szakbizottságban, és a legfrissebb információval szolgálhatnak az ügynökségünkről. Azok mondom, akik nem ismernek minket, illetve a mandátumunkat, gyorsan végigfutnék azon, hogy mik a fő tevékenységeink. Az Európai Szakképzési Alapítvány egy olyan ügynökség, amelynek az a mandátuma, hogy az Európai Unión kívüli országokkal működjön együtt. E, támogatunk oktatási képzési reformokat e, több országban, készségfejlesztést az e, Európai Unión kívüli országokban. Az ügynökség érdeklődésének középpontjában a szomszédság és a bővítés állnak, itt látják a térképen, hogy melyek országok a legfontosabb partnereink, nagy mértékben eh, függ ez attól, hogy milyen kapcsolata van az adott országnak az Európai Unióval. Ennek alapján különböző mértékű a kötelezettségvállalásunk. Vannak olyan országok, amelyek eh, tagjelöltek is, mások nem, de mindenképpen fontos, hogy az oktatási képzési rendszerüket meg akarják reformálni. Különböző fejlettségi szintűek ezek az országok, a partnerországok, Észak-Afrikától kezdve a közel-keleten át a keleti partnerség, illetve Ázsia országokig eltérő a módszer is, ahogy együttműködünk ezekkel az országokkal. Néhány számot is hagy mondjak. Ugye az ügynökségünk székhelye Torino, Olaszországban 199 munkatársunk van, és jelenleg 29 országgal működünk együtt. A tevékenységünk 2019-ben a következő pont, szeretném megköszönni azoknak a képviselőknek, akik tavaly novemberben ellátogattak hozzánk, hogy ezt megtették. Kozlovska Radovics és asszonyal és Kaza úrral látogattak el hozzánk, nagyon örülünk mindig, ha minden ilyen látogatásnak különböző földrajzi régiókból érkező delegációkat is fogadunk, és mindig nagyon örömmel számolunk be az adott országban végzett tevékenységünkről. Ha megnézzük a tavalyi tevékenységünket, most egy területre szeretnék különösen kitérni, ez pedig a munkánk jövője, hogyan tudják a hatóságok, az állami szféra előkészíteni és végrehajtani a reformokat az oktatás és a képzés területén, figyelembe véve az munkaerőpiaci igényeket, és azt, hogy a munkaerőpiac mennyire érett az adott országban. 2010 9, 25. évfordulónk, fennállásunk 25. évfordulója, ezt persze ezt meg kell ünnepelni, de inkább előre nézünk, mint hátrafelé. Egy kis mm, ünnepet azért tervezünk, november 21-én az igazgató tanácsunkkal itt az Európai Parlamentben, hogy megünnepeljük ezt az eseményt, és hogy adjunk még több tájékoztatást az ETF jövőbeni stratégiájáról. Most e ETF stratégiája 2027-ig tart a következő 7 éves költségvetési ciklusra, ciklusra esik ez egybe amikor az új stratégiát kialakítjuk, akkor megvizsgáljuk, hogy külső értékelők mit mondanak, mi az, amit jól csinálunk, mi az, amit a partnereink akarnak tőlünk, megvizsgáljuk, hogy az európai programok hogyan alakulnak, változnak a foglalkoztatási főigazgatóság vezetésével, Eh, amely a Governing Boardunk elnökét is adja. A Governing eh, Boardnak három szakértő is segíti a munkáját, akiket a parlament választott, Dipar eh, úr, Alejandro Sárkesz és Jean-François Mézier, a három szakértő, akiknek szeretném megköszönni azt, hogy segítettek minket a stratégiánk készítésében. És mi is ez az új stratégia röviden? egy elég standard elemzéssel kezdtük, megnéztük, hogy mi változik a munka világában, a készségek terén, az emberi erőforrás fejlesztés, a készségfejlesztés egyre inkább prioritássá válik eh, ezekben az országban, minden EU programban, szakpolitikai párbeszéd, pénzügyi eh, segítségnyújtás eh, kapcsolódik ehhez. Látjuk, hogy változnak a szakképzési és oktatási rendszerek, és egyre nagyobb az átjárás az oktatás és a szakképzés között, el lehet jutni felsőfokú tanulmányokon is, a szakképzésből különböző csatornái vannak ennek és mindezt megalapozza az életen át tartó tanulás, mint központi elem. Az új stratégiát eh, az eh, irányított tanácsunk eh, nyár előtt fogadta el. Az emberi erőforrás fejlesztése ennek a középpontjában a szakképzés, a készségfejlesztése, de kicsit tágabban nézve aktív munkaerőpiaci politikával is foglalkozunk, inkluzióval, befogadással, különböző ajánlatokat akarunk eh, tenni, kidolgozni. Az életen át tartó tanulás alapvető megközelítésünk, az alsófokú iskolától kezdve végig el kell sajátítani készségeket, tanulunk más tagállamok tapasztalataiból is, és megvizsgáljuk azt, hogy az együttműködő partner országoknak hogyan tudjuk átadni ezeket az ismereteket. Az európai politikáért felelőseket is szeretnénk segíteni ezzel a munkával és örömmel osztjuk meg a tapasztalatainkat önökkel is, bárkivel, akit érdekel a partnerországainkkal folytatott együttműködés. A jövőben stratégiai partnerségekkel kívánjuk erősíteni a stratégiánkat, a stratégiánk megvalósulását, ENSZ, UNESCO és az ILO kulcsfontosságú partnerek számunkra, és kicsit differenciáltabban akarunk eh, eljárni, inkább testre szabott eh, programokkal, eh, és a partnerországokban lebonyolított programok meg kell, hogy feleljenek az ő szükségleteiknek. Három nagy területen tevékenykedünk, ezt így lehetne összefoglalni, tehát a készségek relevanciája és előrejelzése, itt a Szalonik, a Szaloniki Szedefop ügynökséggel különösen szorosan működünk együtt. Sok olyan módszertan van, amelyek érdekesek mind a két ügynökség számára, az ismeretek megösztásával segítjük egymást kölcsönösen. Azután az adott országokban vizsgáljuk a képzési struktúrákat, a kvalifikációkat, a képesítéseket, hogy ezek hogyan alakulnak a partnerországokban, és a teljesítmény, a minőség értékelés milyen hatással van. Köszönöm szépen, itt be is fejezném, és köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, és végül, de nem utolsó sorban Jordi Karel urat hallgatjuk meg, az Ella, a Funkögyi ügynökség vezetője. Hát, köszönöm szépen. Egy kicsit úgy érzem magam, mint az, mint aki frissen érkezett ide, mert egyrészt ugye új is ez az Európai Munkaügyi Hatóság, és önök is említették, hogy részt vettek ennek az ügynökségnek a létrehozásában. Nagyon újszülött státuszban vagyunk, hiszen idén jött csak létre ez a hatóság és nem, nem is vagyok az igazi igazgató, ügyvezető igazgató vagyok. Tudják, hogy az ELA létrehozásának első hónapjaiban, mint olyan ez nem létezett, és ezért a bizottság megbízott ennek az új ügynökségnek, hatóságnak a létrehozásával. Ezért néhány kollégámhoz hasonlóan, itt a, néhány kollégámmal együtt itt a teremben együtt dolgozunk ezen. Nagyon röviden szeretném kifejteni önök előtt, hogy mi adja ennek a hatóságnak a létjogosultságát, ami azt hiszem nagyon hasznos mindannyiunk számára. A tevékenységekről nem tudok sokat mondani, hiszen ahogy említettem, csak július 31-én jött létre idén. Először is arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy Juncker úr 2017-ben javasolta az ügynökség létrehozását, 2018-ban született meg a javaslat, és rekordidő alatt a tanács és a parlament megállapodtak a parlamenti ciklus vége előtt a rendeletben. Ami azt hiszem egy elég komoly sikernek nevezhető. Lénárc úr volt annak idején az előadó, a munkaügyi hatósággal kapcsolatos javaslat előadója, nagyon konstruktív volt a megközelítése, és a román elnökséggel együtt lehetővé tették, hogy ez a javaslat most létrejöjjön. Azt láthatjuk, ha megnézzük az adatokat, a számokat, hogy ez az ügynökség, ez a hatóság kb. 17 millió uniós munkavállaló érdekét szolgálja. Olyan munkavállalókról van szó, akik az állampolgárságoktól eltérő tagállamban élnek. További 3 millió kiküldetésben dolgozó munkavállaló is él Európában, tehát ez indokolja azt, hogy létezen ez az ügynökség, és e, ez teszi hasznossá. Miért javasolta ezt a bizottság? Ugye a tanács és a parlament nagyon gyorsan reagált a javaslatra. Különböző kihívásokat azonosítottak Európában. Először is abból indultak ki, hogy a jogszabály napra kész volt, a parlament és a tanács a mozgásszabadság területén működő jogszabályokat, például a kiküldetést szabályozó joganyagot frissítették, tehát fontos volt végrehajtani a szabályokat. A végrehajtás bonyolult, hiszen itt határon átnyúló helyzetekről van szó, a nemzeti munkaügyi hatóságok teljes hatáskörrel rendelkeznek saját tagállamokban, de amikor együttműködésre kényszerülnek egy másik országgal, akkor egy új testület nagyon hasznosnak bizonyulhat. Tehát szükség volt arra, hogy megerősítsük a jogszabályok végrehajtását. Másodszorban a különböző nemzeti szintű testületek közti administratív együttműködés, itt ugye a társadalombiztosítási szervek, illetve a munkaügyi szervek közti együttműködés nemzeti szinten már létezik, de ez nem elegendő. Éppen ezért arra gondoltunk, hogy további lendületet kell adni ennek az együttműködésnek. Ez volt a második kihívás amelyet észleltünk. A harmadik az információval kapcsolatos. A munkavállalók ugye szeretnének mobilisak lenni, a vállalatok pedig szeretnének a határokon átnyúlóan is munkavállalókat szerződtetni nagyon sok az információ az Európai Unióban, de nem mindig könnyű ehhez az információhoz hozzáférni. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy a hatóság e területen egy komoly szerepet tölthet be. És a negyedik kihívás az volt, hogy nagyon töredezett, felszabdalt volt a mozgásszabadság terén a jogszabályok területe. Tehát vannak olyan szakértők, akik értenek a kiküldetésben való munkavállaláshoz, de a szabad mozgáshoz nem, és fordítva is igaz a helyzet. Tehát úgy gondoltuk, hogy egy európai szintű szerv a szakértelmet összegyűjtheti, a mozgásszabadság, a munkavállalók mobilitása terén, és ez nagyon hasznos lehet. Ezért a javaslatunkban, amelyet a tanács és a parlament is támogatott, az a hatóság négy célt kell, hogy elérjen. Először is az információs szolgáltatásokhoz való hozzáférést szeretné megkönnyíteni, megerősíteni a nemzeti adminisztrációk közti együttműködést. A harmadik egy elég új kihívás, a jogalkotók közti egyeztetés is rámutatott annak idején ennek a nehézségére. A nemzeti adminisztrációk közti vitás kérdések rendezésében a közvetítő szerep, illetve együttműködni a be nem jelentett munkavállalás ellen. Ez is a hatóság feladatai közé tartozik. Tehát itt négy célkitűzésről van szó, és ezek aztán konkrét feladatokban tükröződnek. Például ugye hét konkrét feladatkört feladatkörre bízták meg a hatóságot. Ezek közül az első az információnyújtáshoz tartozik. Támogatjuk a nemzeti adminisztrációkat az információ áramlása terén, amennyiben ezek a mobilitáshoz kötődnek. Együttműködünk, és az EURES hálózat irányítását integráljuk. Ugye ez az a hálózat, amely a különböző országok nemzeti és magánlegű szolgáltatásait is a területen egyesíti. Az információ csere és az, az együttműködés a hatóságok között, tehát itt nem, az, nem a, a nyilvánosság felé való nyújtásról van szó, hanem a nemzeti hatóságok közti információ megosztásról, és ami más ügynökségekhez képest talán újdonságnak számít, főleg azokat tekintve, amelyek a foglalkoztatás terén működnek, az a nemzeti összekötő tisztviselő létrehozása. Itt olyan tisztviselőkről, delegált tisztviselőkről van szó, akiket a tagállamok delegálnak, és az ő feladatuk összeköttetést, egy összekötő szerepet biztosítani a nemzetközi hatóságok között. Úgy gondoljuk, hogy ezen 27 vagy 28 összekötött tisztviselő együttműködése és egymással való napi szinten való érintkezése, valamint a nemzeti hatóságokkal való jó kapcsolat fenntartása minden bizonyal hasznos lehet. Ez tehát ennek az új hatóságnak egyik fontos eleme. A harmadik feladatunk a munkaügyi hatóságok, felügyeletek koordinációja, illetve támogatása a feladatokra gyakran egy adott tagállamban nem nyílik lehetőség, és ezért itt közös felügyeletre, közös ellenőrzésekre van szükség, egyeztetni kell, ami azt jelenti, hogy a nemzeti hatóságok egyidejűleg hajtsák, vég, hajtsák végre az ellenőrzéseket Európa különböző pontjain. A negyedik feladat, ami hasonlít a hagyományosabb ügynökségekhez, az az, hogy elemzéseket és kockázatértékeléseket hajtunk végre a munka mobilitás terén. Az ötödik feladatunk az az, hogy a nemzeti hatóságok kapacitásépítését támogatjuk, a képzések által, illetve úgy, hogy javítjuk a nemzetközi közegben való együttműködést. A hatodik feladatunk az az, hogy ami, és ami már a múltban is sikeres volt, az európai platform bevonása a be nem jelentett munkavállalás elleni küzdelembe, tehát ez a platform nem fog elveszni, hanem éppen ellenkezőleg beépítjük a munkaügyi hatóságba. És ahogy említettem már az imént, az egyik fontos újdonság az az, hogy egyszerűsítjük és végrehajtjuk a közvetítő mechanizmusokat a nemzeti hatóságok között, amennyiben viták merülnének fel köztük. A hatály elég egyértelmű, itt ugye a mobilitást fedjük le, illetve az ehhez kapcsolódó ágazatokat, akár a szabadmozgásról, vagy a társadalmi koordinációról, vagy a kiküldetésről legyen szó, és természetesen lefedjük az összes ágazatot. De különlegesen fontos a közúti fuvarozás térsége, annak sajátos jellegéből adódóan, és azért, mert ennek a mobilitása rendkívül magas. Tehát lefedjük ugye az összes ágazatot, ahogy említettem, de különös hangsúlyt helyezünk a közúti, nemzetközi közúti fuvarozásra. Ez a hatóság tehát nem egy légüres térben jött létre, erősen, határozottan együtt fog működni a platformmal, amelynek feladata nemzet, a be nem jelentett munkavállalás elleni küzdelem. Az EURES hálózattal is szoros lesz az együttműködés, hiszen az Európai Koordinációs Iroda szerepet kap, helyet kap a hatóságunknál, és a különböző szakértői hálózatokat összekapcsoljuk. Úgy gondoljuk, hogy azáltal, hogy ezeket a különböző csoportokat és hálózatokat összekapcsoljuk, a szinergia hatásokat javíthatjuk, és a hatékonyság is növelhető, hatékonyabban tudjuk felhasználni a rendelkezésünkre álló eszközöket, és aztán más EU-s testületekkel és kezdeményezésekkel is együtt kell működnünk, mindenek előtt a már létező ügynökségekkel természetesen, de a Eurojust-tal és az Europollal is együtt fogunk működni hiszen amikor a nemzeti ellenőrzésekről beszélünk, itt nyilván olyan területeket is érintünk majd, amelyek az Eurojust és az Europol hatáskörébe tartoznak. Ami az irányítási struktúrát illeti, először is lesz egy ügyvezető igazgató, a el is kezdődik hamarosan az ő kinevezési eljárása, és aztán lesz egy testület, amely stratégiai iránymutatást dolgoz ki az ügynökség számára. Az irányító testületben természetesen képviseltetve lesznek a tagállamok, valamint a bizottság és egy parlament által kinevezett szakértő, valamint a szakszervezetek és a munkáltatók képviselői is helyet kapnak a testületben de természetesen nem csak az EU tagállamaira korlátozódik ez, hanem az unión kívüli országokra is, amely, amennyiben ezek, mint Izland van, Liechtenstein, vagy Norvégia, vagy Svájc, alkalmazzák az EU szabadmozgáshoz kötődő szabályait. Az irányított testületben lesz egy érdekelt feleket összekötő csoport is, a szociális partnerek is helyet kapnak, tehát tanácsadó szerepük lesz az irányító testület felé, és véleményt mond ki minden egyes alkalommal, amikor az irányító bizottságnak egy fontos döntést kell meghoznia. Tehát az érdekelt felek véleményét figyelembe vesszük. Ami pedig a gyakorlati aspektusokat illeti, a rendelet maga meghatároz egy öt éves induló szakaszt, amely most kezdődött, aztán fokozatosan az ELA átvesz olyan szabályokat, olyan feladatokat is, amelyeket most az EURES vagy a bizottság hajtanak végre, és amelyek az európai platformhoz kapcsolódnak. Ezt fokozatosan fogjuk megtenni, figyelembe véve a személyzeti helyzetünket, és természetesen tekintettel leszünk a folytonosságra is. Nem szeretnénk megszakítani olyan szolgáltatásokat, mint az EURES vagy a platform, amelyek most hatékonyan működnek, tehát körültekintően kell majd biztosítanunk azt, hogy a működésük ne szakadjon meg, hanem legyen folytonosság. Az öt éves kezdeti időszak lejártával, amikor már működőképes lesz az ügynökség, kb. 140 alkalmazottja lesz, és 50 millió eurós költségvetéssel működik majd. Ebben az évben, mivel ugye még csak 4 vagy 5 hónapja működünk, és kevés feladatot láttunk el, a költségvetésünk mérsékeltebb, 2,1 millió euró, tehát látják, hogy majd fokozatosan emelkedik ez. Hol tartunk most? Említettem, hogy a bizottság most aktívan dolgozik annak érdekében, hogy a hatóság működőképessé váljon. Elkezdtük már a szerzőtetés szakaszát. Arra számítunk, hogy az év végéig növelhetjük a létszámot, és akkor 60-an dolgoznak majd 2020-ban a hatóságnál. Tehát láthatják, hogy elég ambiciózus ez a cél, főleg ha figyelembe vesszük, hogy milyen bonyolult az EU szintű szerződtetési folyamat. Az irányító testület október 16-án és 17-én találkozik, és ott a tagállami képviselők, a szakszervezetek, a parlament, illetve az ügynökségek képviselői meg kell, hogy vitassák az eljárási szabályzatot, és azt el kell fogadniuk. Két alapvető feladatuk is lesz el kell, hogy fogadják a munkaköri leírást a tényleges igazgató számára, annak érdekében, hogy minél hamarabb elindítható legyen az alkalmazásának a folyamata, és a munkaprogramot is, a 2020-as munkaprogramot el kell fogadni. Említettem a hét feladatot, egyértelmű, hogy ezeket nem lehet teljes mértékben ellátni kezdettől fogva, hiszen ehhez nem lesznek adottak a források, úgyhogy az irányító bizottságnak stratégiai döntéseket kell hoznia majd arról, hogy a hét feladat közül melyiknek tulajdonítson prioritást, melyik legyen az a két-három feladat, amely fontos ahhoz, hogy 2020-ban már elkezdjen ezeken dolgozni ideiglenes igazgatóként nem tudom megelőlegezni ezt a döntést, két szakaszban hajtjuk majd végre ezt. Először is októberben lesz az egyeztetés, és az irányító testület december elején is ülésezik majd, és akkor meghozza a tényleges döntést, és akkor jelzi számunkra, hogy hol kezdjük el a munkát jövőre. Ezek lennének tehát a fő pontok, és amit mindannyian tudnak, az az, hogy Pozsony lesz a hatóság székhelye, a szlovák hatóságokkal szorosan együttműködünk majd annak érdekében, hogy biztosíthassák azt, hogy a már létező épület készen legyen, és mindenki oda költözhessen minél hamarabb. Tehát még egyszer, lezárásképpen szeretném elmondani, hogy tisztában vagyunk azzal a tényel, hogy az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásához komoly várakozások fűződnek. Politikai szempontból nem csak a jelenlegi, hanem az új bizottság számára is prioritást képez. Tudják, hogy von der Leyen elnök asszony egy jól működő hatóság fontosságát a következő munkaügyi biztos Schmidt biztosnak a portfóliójában is kiemelte. A megfelelő stratégia iránymutatást kell tehát megkapnunk a tagállam a parlament részéről, az irányító bizottságban, hogy aztán együttműködhessünk, és sikeres lehessen ez az új vállalkozás. Köszönöm. Mr. Krull, it's... Krull úr. Csak mivel a szülővárosomban, Pozsonyban fognak dolgozni, engedtem, hogy ilyen sokáig beszéljen tudnia kell, hogy nem a helyes időt jelezték a táblák, mert nem állítottam meg a stoppert, úgyhogy azért nem 25, de 15 percet beszélt. Ezzel eljutottunk az első kérdéskörhöz. Megadom a szót a koordinátoroknak. Rátka úrral kezdjük. Tessék! Köszönöm szépen, Elnök asszony, először is mindegyiküknek szeretném megköszönni a nagyon értékes munkát. Ez nem csak számunkra jelent eh, nagy többlet értéket, hanem a foglalkoztatottak, a munkavállalók és a vállalatok számára is. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Ahogy az elnök asszony is mondta, sok az új képviselő a szakbizottságban, és különösen az új képviselők számára nagyon fontos, hogy önöktől eh, kapjunk tájékoztatást, úgymond első kézből. Nyilván érzékelték, hogy itt még az üdönség varázsa eltölt minket, és még egyszer nagyon örülök, hogy itt vannak. Két konkrétumra szeretnék kitérni. Ziblur úr beszélt arról, hogy szeretne azért is síkra szállni, hogy a képzések egyenértékűségét biztosítani lehessen. Ez nagyon is hozzám szól, mert látom a problémákat. Vannak olyan régiók, ahol egyáltalán nincs kultúrája a képzésnek. kicsit dolgozom, azután van egyfajta formalizált képzés, de válsághelyzetekre gondolva borzasztó nehéz, hogyha nincs formalizált oktatás, mindig az ilyen helyzetben lévők a lesznek az első vesztesek. Németországban sokan igazából egyedül kell, hogy megküzdjenek a helyükért, másfajta másodosztályú munkavállalók lesznek. Ugye hány a vállalatoknál az számít, hogy egyáltalán rit, nagyon ritka, hogy szakképzésből kerüljön valaki igazgató tanácsokba. Werner Welling volt talán az egyetlen ilyen példa, aki egy tőzsdei részvénytársaság vezetőségébe került szakképzési háttérrel. A Heller úrnak a következőt mondanám. Ön említette, hogy a szabályokat be kell tartani. Ez így van, de a kiküldetésnél a gond az, hogy az államok nem tartják be a szabályokat például az A1-es tanúsítvány kapcsán elmondhatjuk, hogy nagyon sok vállalat panaszkodik, hogy ezzel kapcsolatban túl nagy a bürokrácia. Franciaországban, Belgiumban és Ausztriában az Európai Bíróság határozatai, az A1 tanúsítványa kapcsolatos határozatait egyszerűen nem ismerik el. Ez is érdekel engem, hogy ön személyesen hogyan ítéli meg ezt a problémát, a bürokrácia leépítését az A1-es tanúsítvány kapcsán, hogy meg lehessen akadályozni a szociális területen a visszaéléseket, de úgy, hogy ne fulladjunk bele a bürokráciába. Köszönöm szépen illetve köszönöm mindenkinek az előadását. Mivel 60%-a a képviselőknek új, nagyon hasznos, hogyha megismerhetjük a prioritásaikat, illetve szeretnék emlékeztetni rá, hogy a parlament kulcs szerepet játszott sok ügynökség tevékenységének kialakításában, felállításában, úgyhogy különösen fontos számunkra, hogy hogyan működünk a változások, digitalizáció, klímaváltozás, migráció, demográfia, mindezek olyan fejlemények, amelyekhez alkalmazkodnunk kell, fel kell készülnünk. Nagy figyelemmel hallgattam önöket. E, mi a fő prioritásuk a szociális pillér megvalósításakor a változások e, figyelembevételével, és nagyon e, nagy érdeklődéssel hallgattam az ELA előadást, ahogy az elnök asszony is említette, ön nem régiben kapta ezt a megbizatást, önök új ügynökségként kezdenek munkába, nagyon fontos lesz a munkájuk, jobb koordinációra, jobb ellenőrzésekre lesz szükség. A fő kérdés a jelenlegi bizottsági elnök Juncker és beszélt róla itt a parlamentben, mielőtt megválasztották annak idején elnöké, hogy azonos munkáért, azonos helyen, azonos bér kell, hogy járjon, hogyan foglalkoznak majd ezzel a prioritásaik között. Köszönöm. Renew Europe, Biszla úr. Köszönöm szépen, hogy a munkájukról beszámoltak, illetve a jövőbeli projektekről, az elért eredményekről. Gyakran hangsúlyozzuk, hogy mennyire fontos. Legalább három dolog az önök munkájában először is, hogy olyan tényadatokkal számoljon szolgáljanak számunkra, amelyek alapján működhetünk. A második a perspektívák felvázolása, a demokrácia, a digitalizáció, a nulla szennyezésű ipar, illetve a munkahelyteremtés új módjai állampolgári szemszögből vizsgálnám az önök munkáját, és két ügynökségnek tennék fel kérdést az ELA Nak először is a társadalombiztosítási rendszerek koordinátora is vagyok, és sokan mondják, hogy az ELA lesz a megoldás a koordináció megvalósításában a korridor együttműködés nagyon jó. Nem hiszem, hogy a teljes digitalizáció nélkül a koordináció megvalósulhat. Hogyan látja az ELA szerepét, hogy ne az állampolgárokra, hanem az intézményekre háruljon a legnagyobb teher. A SZEDEFOP vezetője beszámolt a kihívásokról, olvastam erről, ugye integrált megközelítésre van szükség az oktatásban, a szerződés korlátai között az elméleti és a szakképzés hogyan integrálható, tehát a nem formális ö, oktatás is ide tartozna, hogyan valósítható ez meg. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen a zöldek részéről. Maria Peterhansen asszony, tessék, köszönöm szépen, és köszönöm minnyájuknak a munkájukat. Úgy gondolom, hogy fontos kontribúció ez egy igazságosabb és szociálisabb Európa irányában, és európai képviselőként érdekel, amit végeznek. A kollégák további kérdéseket fognak feltenni, de én a nemek közötti bérszakadék felszámolásáról kérdezném Mendes urat. Ugye négy országra kiterjedő jelentést készítettek. Milyen szabályozás találtak, ami működőképes, és rövid, illetve hosszú távon tényleg sikerült a szakadékot csökkenteni. Köszönöm. Az ID részéről Zseme asszony nincs itt. Az ID frakcióból valaki beugrik, helyette nem. ECR, Rafaelska asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet akartam mondani az ügynökségek vezetőinek az előadásokért, illetve hogy eljöttek és a problémákat felvázolták. Egyes ügynökségek nagyon régóta, több mint 40 éve működnek. Nagyon érdekes volt meghallgatni, hogy milyen munkát végeznek. Különösen azért, mert sok most itt az új képviselő. Fontosak ezek a magyarázatok, köszönöm. Van egy közös nevezője az előttünk álló problémáknak, és ez a társadalom előregedése, ami minden tagállamra jellemző a legtöbben említették a digitalizáció, mint közös kihívás témáját is, illetve a munkaerőpiacon jelentkező új veszélyeket, előregedő társadalom, migráció, általános kérdést tennék fel mindenkinek, az összes ügynökségnek. Mennyire elégedettek önök a tevékenységük hatásaival a jelentéseket, a stratégiákat, amelyeket készítenek, használják-e a nemzeti szakpolitikákban. Az Európai Munkaügyi Hatóság nagyon hosszasan mutatkozott be, az önök elődei, és beszámoltak a várakozásokról, az Ellához fűződő várakozásokról. Nagyon fontos megvédeni a munkavállalókat, a migráns munkavállalókat is. A jogszabályok is változnak most az azonos bérezésről. Lengyelország nak van a legtöbb kiküldött munkavállalója az EU-ban, mint egy 500 ezer. Tudjuk, hogy ezek a, tudjuk, hogy a migráns munkavállalók még többen vannak, mint a kiküldött munkavállalók. Különösen veszélyeztetett emberekről van szó, akiket könnyű kizsákmányolni nem beszélik a befogadó ország nyelvét, határozott idejű szerződéssel dolgoznak. A nemzeti munkaügyi hatóságoknak kell a jogszabályokat alkalmazni, de természetesen az európai szintű szabályok is betartásra várnak. Köszönöm még egyszer az ismertetőjüket. Még egy kérdésem lenne a munkaegészségügyi és munkabiztonsági ügynökséghez a mentálhigiéniai problémával, depresszióval küzdő emberek problémája. Úgy gondolom, hogy a demográfiai folyamatokhoz is kapcsolódik, az előregedéshez, ahhoz, hogy a jelentés szerint egyre tovább dolgoznak az emberek mi a korlát, mit tehetnek meg, és mit nem az idősebb munkavállalók. Kue, Vinansen úr, köszönöm szépen, és köszönet mindenkinek, hogy eljöttek, és az erőfeszítéseikért, és ahogy a többiek is, én is az ellával fogok foglalkozni, mint az új tanulóval az osztályban. Egy észrevételem és egy kérdésem lenne, az el a felügyelő vagy igazgató tanácsa hamarosan összeül. a szakszervezetek jelenléte nagyon fontos ezzel a jövőbeli működése szempontjából, és azzal kezdeném, hogy hangsúlyozom, hogy a titkossági záradékot nem szabad arra használni, hogy kirekesszék a szociális partnereket. Gondolom ezzel ön is egyetért, de én hangsúlyozni szeretném. Lenne egy kérdésem is önhöz. Jordi Kul Gator úr, ha jól mondom a nevét. Szeretném megkérdezni, hogy az ELA hogyan fogja konkrétan alkalmazni az el a szabályozás 8-as pontját a szociális partnerekre vonatkozóan, mi szerint a nemzeti szintű szociális partnerek ügyeket vethetnek fel, hogy közös vagy egyeztetett ellenőrzésre kerüljön sor. Ez egy kulcsfontosságú szerepe lehet az elának, hogyha jól működik. Többet nem is kérdezek. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttek és kiváló munkát végeztek. Köszönöm szépen. Thank you very much for all of... Köszönöm szépen a kérdéseket. Elég sok nevet jegyeztünk fel, akik majd a második körben szeretnének kérdéseket feltenni. De most megadom a szót a vendégeinknek, és miután az elát érintette a legtöbb kérdés, Jordi Corell úrnak adok először szót, őt követi majd Jürgen Zíbel úr. Corell úr, öné a szó. Köszönöm. Elnézést kérek, hogy ilyen eh, hosszú volt az első bevezető hozzászólásom, de miután ugye új fiú vagyok, úgy gondoltam, hogy muszáj beszámolnom a tevékenységünkről. Azzal kezdeném általános megjegyzésként, és azt hiszem, hogy ez minden kérdéssel kapcsolatos. Ne feledkezzünk meg arról, hogy mi az ELA feladata összehasonlítva a többi EU-s intézménnyel, akár a bizottsággal, a parlamenttel vagy a tanácssal. Az ELA szerepe, a végrehajtás, hogy elősegítse határon átnyúló ügyekben a megfelelő végrehajtást. Tehát nem feladatunk a új jogszabályok megalkotása, ez nagyon fontos. Risa asszony kérdésére válaszolva, a kiküldetési irányelv legújabb módosítása lehetővé teszi az ön által említett elv végrehajtását. Juncker úr a parlament előtti első beszédében is ezt elmondta. Elfogadásra került az irányelv, persze még nem lépett hatályba, de az ELA szerep szerepével kapcsolatban azt is látni kell, hogy mi az Európai Bizottság szerepe, a bizottság a szer, alapszerződés őre, és ellenőriznie kell, hogy az irányelvet hogyan ültetik át a tagállamok a belső jogukba. Ezt a, ez az Európai Bizottság feladata lesz ennek az ellenőrzése. A nemzeti adminisztrációk, a közigazgatások együtt működhetnek, és minden tagállamnak a feladata a szabályoknak a való megfelelés, itt a postafiók, cégek, stb. ellenőrzése, és együtt kell működniük. Rátkesz úr, kérdés a bürokrácia csökkentésre vonatkozott. Időnként valóban a szabályok megfelelnek a céloknak, más esetekben viszont nem működik ez jól. A nemzeti kormányokkal és szervekkel való együttműködés kulcsfontosságú, időnként nem elég jó az együttműködés, bizalomra kell építeni az együttműködést a tagállami hatóságokkal, és ehhez persze meg kell ismerni egymást, és még két dolog szükséges ehhez. A jó szabályokra mindenek előtt, tehát fontos, hogy a e, nemzeti hatóságokra vonatkozó szabályokat e, e, elfogadják, és a jelenlegi, még függőben levő javaslat, a 93 es irányvel kapcsolatban is ezt célozza, meg kell változtatni a jogszabályi kereteket és hogyha megszületett és hatályba lépett majd az új szabály, akkor elindul majd ez a az együttműködésnek ez a beindul, ez az újfajta kultúrája. Ugye jelenlegi együttműködési mechanizmus mellett, akár a társadalombiztosításról, a szociális biztonságról, vagy az EMI rendszerről legyen szó, itt ezt meg kell újítani és nagyon fontos, hogy a meg nemzeti hatóságok alaposan is jól ismerjék a szabályokat. A következő kérdés a digitalizációja, az informatikai rendszerekre vonatkozott. Ön is tudja, hogy nagyon komolyan együtt működünk a tagállamokkal, az Európai Elektronikus Szociális Biztonsági Rendszer beindításán. Ez majd nagy változásokat fog hozni. Ez egy elég nehézkes, fáradtságos projekt, hiszen 15 ezer társadalombiztosítási intézményt kell itt összehozni. Ez egy, tényleg egy komplikált ügy de a tagállamok és más országok is, amelyek a mi szabályokat alkalmazzák, együttműködnek ebben a projektben. Most még a nehezén nem vagyunk túl, de ha mindenképpen ez a rendszer majd megkönnyíti a munkát. Az új bizottsághoz hasonlóan, még, még én is csak ilyen átmeneti szaka vagyok idegenesen igazgató az elánál, az elhangzott, hogy mi legyen az európai társadalombiztosítási számmal, és hogy majd attól függ, hogy az Európai Bizottság kidolgoz egy javaslatot, és akkor ezzel nekünk is lesz dolgunk. Ez nagy változást jelentene a, az emberek számára. Hát ez nem holnap fog megtörténni, de megfelelő időben lesz egy elektronikus kártya a kártyája az európaiaknak. Általánosságban az összes ügynökségre kérdezett rá Rahaszka asszony Eh, arra, hogy mm, ugye én még nem tudok arra beszámolni, hogy minek milyen hatása van a munkánkra, mert csak most kezdtük a munkát a kiküldetés eh, kapcsán. De eh, itt arra van szó, akik mondjuk, hogy állandó jellege dolgoznak egy másik EU-s tagállamban, erre megvannak a megfelelő jogszabályok, amelyek figyelembe veszik a, az összes szempontot, a milyen elveknek vagy szabályoknak kell, hogy kellene, hogy megfeleljen ezek a kiküldetésben e, dolgozók. Itt azt hiszem, amiben az ELA-nak lehet szerepe, az az, hogy van egy 2014-es irányelv, amely e, arra kötelezi a tagállamokat, hogy biztosítsanak egy megfelelő monitorozási mechanizmus, amivel ellenőrzik, hogy az EU jogszabályok alapelveit betartják-e. Tehát ez egy 2014-es irányelv, aminek az alapján a tagállamoknak ki kell jelölni egy testületet, amely segít az érintett embereknek, munkavállalóknak, és biztosítani kell, hogy ez, azt is, hogy ez a hatóság ezek a különböző az országban működő szervezeteket összehozza egy hálózatba a, majd a kinevezett új igazgató az Elánál rá fog tudni mutatni arra, vagy be tud majd számolni arról, hogy ennek milyen hatása lett. A Dán képviselőnek válaszolnám a következőt, aki a szakszervezetek szerepére kérdezett rá. Természetesen a szakszervezet az etukban e tömörülnek az Európai Szakszervezeti Szövetségben, és ott megfelelő szabályok normákat követnek, az etukkal kapcsolatban vagyunk, és biztosítjuk azt, hogy a különböző érintett csoportok is minél hamarabb megkapják a tájékoztatást a szakszereti képviseletről. Ahogyan tudják, nem a eh, legkönnyebb volt az indulásunk, illetve a tárgyalások, közvetítés vettünk igénybe a legnehezebb eh, részletekkel eh, kapcsolatban. És a munkahogyi hatóság foglalkozik bárkinek a panaszával. Azt is tudják, hogy a szociális partnereknek nagyon van olyan ország, ahol nagyon komoly szerepe van, és önök is tudják, hogy én most melyik országra gondolok, ahol van komoly munkaügyi felügyelet, a szociális partnerek erősek néhány tagállam, a más tagállamokban viszont nem. Most mi nemzeti szintű szabályokat nem változtatunk meg, nem ez volt a rung szóló rendelet célja, de hát tiszteletbe kell venni az eltérő tagállami rendszereket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zébel úr következik, utána pedig majd Ródesz úr. Köszönöm. Rátkesz úr kérdésére mondom, teljesen egyetértek önnel, a szakképzés ugyanúgy el kell, hogy tudjon vezetsen a felsőfokú tanulmányokhoz azután a képzés formalizálása, hogy ez összehasonlítva váljon a tagállamok között, ezzel is maximálisan egyetértek. Egyébként a SZEDEFOP-nál ezzel foglalkozunk, ezt csináljuk, e, megosztjuk a gyakorlati tapasztalatokat, tanulunk egymástól. Volt például közelmúltban Máltával és Szlovákiával egy projektünk, e, segítettük, e, hogy a szakpolitikáikat, az eljárásaikat egy kicsit magasabb szintre vigyék de mi inkább segítünk, tehát nem akarok utasításokat adni. Itt partneri kapcsolatra van szükség a nemzeti partnerek és közöttünk, és erre vannak nagyon jó példáink. Azután, hogy vajon azonos út vezete a magánszektorbeli oktatási intézményekben is, a szakképzésből, mint, a, mint az általános képzésből. Nos, a szakképzés egy olyan modell, ami valóban felvértezi a fiatalokat, tényleg munkáké foglalkoztathatók lesznek, és hogy én elmondjam, hogy én honnan jövök, én egy olyan vállalattól érkezek, amelyeknek nyolc igazgató tanácsi tagja közül hárman gyakorlatilag a szakképzésből indultak, szakmunkás tanulók voltak, azután PhD-t is csináltak, tehát biztosítani kell minden tagállamban, hogy átjárhatók legyenek a rendszerek, a szakképzés és az általános képzés, és jó, messze vezethető út lehet az is, ha valaki szakmunkás tanulóként kezdi. Pisaurus úr, az elméleti tanulást, hogy lehet egy gyakorlati tanulással kombinálni. Itt megint csak a szakképzés az a modell, ami ez, erre képes. Itt mindig együtt járnak az elméleti órák és a gyakorlatbeli munkavégzéssel végzett tanulás különböző munkahelyi környezetben. Tehát nagyon sok lehetőség van, sokkal több lehetőség, mint amire az általános képzés keretében kerülhet sor. Korábban beszámoltam különböző forgatókönyvekről, és az egyik tartalmazza azt az elgondolást, hogy a felső oktatásban is be lehetne vezetni ezt a duális képzést. Falka úr, illetve Falka asszony, valamennyiünkhöz intézett kérdés, hogy az eredményeinket felhasználják-e. Nos, az én is a munkám során korábban felhasználtam a SEDEFOP eredményeit. Nagyon jó anyag, sok jó anyag készült, ami rámutatott arra, hogy különböző országokban hogyan működik a szakképzés rendszere, és munkaadónak mit kell figyelembe venni, hogyha ajánlatokat dolgoz ki ezekben az országokban. Ez nem tudományos bizonyítékok persze a, az elkészült anyagok, de azért például az egyik szlájdon látták, ezt röviden ismertettem is az előadásomban, csak egy pár számot mondanék. 2011-ben 445 ezeren hívták le az, adattól, az anyagainkat eh, az Európásznál 23 eh, hát millióan látogattak el erre az anyagra, 200 eh, nemzetközi szervezet publikációit tettük fel, és nagyon sok szakirodalmi anyag is fel hozzáférhető a honlapunkon. Egyébként a Szalonikiben dolgozó munkatársaim valóban kitűnőek és képesek arra, hogy gyakorlati munkavégzés során és mint elméleti szakemberek is elérjenek változásokat azoknál, akikkel egy dolgoznak. Azt hiszem, hogy ezeket a kérdéseket tették fel nekem. Köszönöm szépen! Folytatjuk, Váldez úr következik, és már Szedlacsek asszony készülhet. Köszönöm az összes elhangzott észrevételt és kérdést. Azzal kezdeném, hogy több képviselőnek azon kérdéseire válaszolok, amelyek az egyenlő fizetéssel, nemek közötti egyenlősséggel függtek össze. Elmondtam, hogy az évek során is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, a jövő évben elkészül erről egy európai felmérés, a munkaidő minőség, a munkahely minősége, rugalmaság, stb. sok szempontot fogunk vizsgálni, a munka és a magánélet közötti egyensúly, ezek az adatokat is majd megtalálják ebben a felmérésben. Talán érdemes még megemlíteni, hogy megkérdeztük az embereket, hogy hány órát dolgoznak, és hány órát szeretnének dolgozni. Itt van egy elég nagy különbség. Persze ez attól is függ, hogy vannak-e olyan családtagok, akiket gondozniuk kell az érintetteknek, de mindenképpen fontos azt látni, hogy szeretnének az emberek csökkentett munkaidőben dolgozni. Ami a többi következő több éves felmérésünket illeti, az európai életminőségéről, illetve az európai munka és életkörülményekről, megpróbáljuk jobban megérteni a munka és a magánélet összeegyeztethetését, mert erről nem kapunk teljes képet, ha csak a munkavállalókat interjúvoljuk meg. Hát vannak olyan nők, sokan, amelyek nem lépnek be a munkaerőpiacra, ezért el kell mennünk a lakásokba, a háztartásokba, és a nem dolgozókat ugyanúgy meg kell kérdeznünk, mint az aktív dolgozókat, hiszen sok minden részletet megtudhatunk, hogy miért nem léptek be munkaerőpiacra. Petra Hansen asszony kérdésére mondom, igen, az ajánlásainkat közzétettük, alapvetően most nagyon egyszerűsítek, két modellünk van, vannak olyan országok, országok um, ahol egy kicsit jobb többet követelnek ilyen beszámolók kapcsán. Más országokban ez restriktívebb, és csak néhány alapinformációt tesznek közé, vagy adnak át. Persze itt van egy adok-kapok, hogyha valaki nagyon keveset követel, akkor persze sokkal magasabb szintű, nagyobb a megfelelés, de nem annyira érnek annyit az információk megnéztünk több országban is, hogy ahol nem működik ez a dolog, ez az információátadásának mi az oka, és megpróbáltuk korrigálni a hiányosságokat. Általános prioritások. Bishop asszony itt említette a szociális pillér, de hát ez egy annyira nagy téma, erről egy órát tudnék beszélni, ennyi időnk nincsen. Hát talán annyit elmondanék, hogy a két legfontosabb tematikai megközelítés a következő több éves ciklusra az egyrészt a eh, társadalmi kohézió és konvergencia, ugye a társadalmi kohézióhoz tartozik az összes folyamat, eh, amit az Európai Bizottság is indít, a szemeszter, európai szemeszter, stb. Tehát megnézzük, hogy mi történik eh, akkor, mi történik a társadalmakban, hogyha megvalósul a konvergencia a tagállamok között, és milyen hatása van a változásoknak. Ez részben a klímaváltozás, az kapcsolódik, részben a digitalizációhoz. És um, ugye a múltban, vagy az, az előző előadásban elhangzott, uh, hogy uh, nagyon sok a probléma a szerkezet átalakításokkal. Következő évben változni fognak a gazdasági ciklusok, és ezt erre nagyon oda kell figyelnünk. Ugye még, még eh, nagyon eh, újak vagyunk, az első publikáción két napja jelent meg, de hát eh, folytatni fogjuk a munkát. A szociális védelem, illetve a a, most rátérve egy másik kérdésre, az online platform munkavállalók helyzete, erre nagyon oda kell figyelni a, a jövőben is, és javítani kell a munkakörülményeiket. Következő kérdés, hogyan monitorozzuk, értékeljük az eredményeket? Van egy külsvoltő értékelés, a bizottság tavaly így értékelte az összes ügynökséget, Jürgen a kollégám említett említette, hogy 173 európai dokumentumot használt a bizottság, a Eurofund által készített dokumentumokat. A, mivel az Európai Bizottságnak van kezdeményező, kezdeményezési joga, az eredmények is hozzá kötődnek, de hát az önök jelentései saját kezdeményezési jelentései közül is 55, mint egy felhasználtunk az anyagainkban. Az eh, ILO val is vannak közös eh, projektjeink, ugyanúgy, mint az OECD-vel, és, eh, és sok esetben önök kér, fordulnak hozzánk, van, amikor az Európai Bizottság fordul hozzánk, de a parlament is például meghallgatásra meghívnak minket, tudományos idézetek, ez is nagyon fontos indikátor eh, számunkra, mert ez nem kapcsolódik annyira ahhoz, hogy, eh, hogy, hogy mennyire használják fel a mi munkánk eredményét, hanem inkább az a függ össze, hogy mennyire megbízhatók a mi eredményeink. Mint egy 600 eh, idézet, peer review jelenik meg tudományos magazinokban évente. Ez is jelzi azt, hogy megbízható, előítélment előítéletmentesek, és megbízhatok az információink. is yours Köszönöm szépen. Szedlacsek azt, hogy most ön a szó, majd utána Onestini úr következik. Köszönöm szépen a kérdéseket. Én azzal a kérdéssel kezdeném, amely a szociális pillérrel kapcsolatos és a munkánkkal. A több éves stratégiai programban is ez szerepel. Mindaz, amit teszünk, azt a különböző igényekre és a szociális pillére kapcsolatos kérdésekre építjük. Ez azt jelenti, hogy abból indulunk ki, az munkahelyi biztonság és egészségvédelem egy emberi jog. Ez alapján járunk el. A néhány prioritás, amelyet azt hiszem a kollégáim is említettek, a digitalizáció, ezzel kapcsolatban elvégeztünk egy projektet, különböző forgatókönyveket vázoltunk be, vázoltunk fel, és bemutattuk, hogy mi történne, hogyha bizonyos körülmények történnének, hogyha például a gazdaság lassul, a, a digitalizáció vagy az élethosszígtartó tanulás hogyan változna. Ez alapján át, kidolgozunk egy újabb áttekintést, megvizsgáljuk azt, hogy mely megelőző intézkedések szükségesek, például a robotokkal együttműködve mit jelent ez például a biztonság, vagy az egészség szempontjából, vagy a mesterséges intelligencia, ki a főnök, ki hozza meg a döntéseket. Számos aspektus kapcsolódik a munkai biztonsághoz és egészségvédelemhez, ez a következő lépés, és ezen aspektusok, illetve projektek véglegesítése után kezdünk egy kampányt az egészséges munkahelyekről, két-három évre szóló kampányról lesz itt szó. Ez a munkahelyi egészségvédelem szempontjából nagyon fontos, a szklerozis multiplex is itt felmerül, a pszichoszociális kockázatok egyre több mentális betegséget tapasztalunk, amelyek gyakran a munkával állnak összefüggésben, tehát az ilyen rendellenességek, betegségek is fontosak. Ezek például a korai nyugdíjazást, vagy a hosszú távú betegszabadságokat is előidézhetik. Éppen ezért különböző különböző aspektusokat veszünk figyelembe, a szociális kockázatokat, és jövőre elkezdünk aztán egy egészséges munkahelyről szóló kampányt. Van de Bellen képviselő is említette, egy horizontális fellépés a mikro és kis vállalkozások támogatása. Hogyan tudunk eljutni ezekhez a vállalatokhoz, megszólítani őket, és aztán a nemek közti egyenlőség aspektusa is fontos. Egyik kollégám már reagált arra, hogy mi a helyzet a különböző munkaprogramjaink végrehajtásával, az imént ezt megemlítettem, mi elég egyedülállóak vagyunk, ami azt jelenti, hogy egy hálózati ügynökség vagyunk, rendszeres kapcsolatban állunk a nemzeti szintű ö, hálózatokkal. A múlt héten jöttem vissza Szlovéniából. A hálózaton keresztül a tagállamoktól visszajelzéseket kapunk, ami nagyon pozitív, de Juan és kollégám is említette, hogy végzünk felméréseket, rendszeresen, és az ilyen felmérések kimenetele nagyon pozitív volt. Az érdekelt felek több mint 90%-a hálózati partnerek, fókuszpontok felhasználják az anyagainkat a mindennapi munkájuk során. És végül már említettem, tisztában vagyunk azzal, hogy a munkával kapcsolatos mentális betegségek előfordulása növekszik. Szeretném jelezni, hogy a digitalizációval kapcsolatos tevékenységünk szintén kitér az egészségügyi vetületekre, illetve a pszichoszociális kockázatokra. Említettem, hogy a mesterséges intelligenciát felhasználjuk, illetve az online platformokat, A mentális egészséget különböző tényezők befolyásolják. Folyik tehát ez a munka, egy kicsit le vagyunk maradva, de megvizsgáljuk, hogy hogyan befolyásolja ez az emberek egészségét. Végezetül a vállalati felméréseink eredményét az év végén fogjuk közzétenni. 33 vállalatot kérdeztünk meg, az újonnan felmerülő kockázatokról, és most először a digitalizáció aspektusát is beleépítettük, úgyhogy kapunk visszajelzést majd arról, hogy milyen ennek az elfogadottsága, melyek az ezzel kapcsolatos kihívások, tehát szerintem az év végén egy kicsit többet fogunk már tudni. Köszönöm szépen! Most pedig Onestini úr zárja le az első fordulót. Köszönöm szépen! Két dolgot emelnék ki, amelyek szerintem az Európai Képzési Alapítvány munkája szempontjából relevánsak. Először is a szociális pillér. Még akkor is, hogyha harmadik országokban dolgozunk, a szociális pillér fő eleme a képzés, az élethosszig tartó tanulás, nagyon releváns a munkánk szempontjából. Láthatjuk, hogy szakpolitikai szinten is nagy érdeklődést tanúsítanak ennek végrehajtása iránt hallhattuk, egy integrált képzési, oktatási megközelítés alkalmazását. Az élethosszig tartó tanulás, mint szlogen régóta jelen van, de azt hiszem, hogy különböző módjai vannak ennek, ugyanakkor ami a partnerországokat illeti, főleg az uniót körülvevő országokat, ahol szintén jelen vagyunk, azt láthatjuk, hogy az európai megközelítések iránt nagy érdeklődést tanúsítanak. Azt vizsgálják, hogy hogyan hajtjuk mi végre az élethosszig tartó tanulás gyakorlati megvalósítását. Van számos példa, amelyen most dolgozunk, és ennek kapcsán tennék egy megjegyzést arra vonatkozóan is, hogy mennyire, vagyok, mennyire vagyunk elégedettek a tanácsaink megfogadásával. Azt hiszem, hogy nem lehetünk elégedettek, mindig van mit javítani, amit tapasztalunk azonban az az, hogy képesek vagyunk mátrixokat kidolgozni. Tehát amikor az országokkal együttműködünk, megpróbálunk egy bizonyíték alapú megközelítést alkalmazni, látjuk, hogy van előrelépés, és megvizsgáljuk azt is, hogy az európai intézmények a helyszínen szerzett információinkat hogyan használják fel, például amikor politikai párbeszédet folytatnak az érintett országokkal, illetve projekteket hajtanak végre. Az Európai Unió minden országban, amelyel együttműködünk, a fő támogató, például a pénzügyi támogatás terén a szakpolitikai párbeszéd terén a DG employment a Foglalkoztatásügyi Bizottsággal együttműködünk, a bizottságon belül koordinálják a mi munkánkat, és sokkal, sokkal szorosabb együttműködést tudtunk kidolgozni. Látjuk azt, hogy a partnerországoknak milyen támogatást nyújtunk, ezt hogyan használják fel, és hogyan folytatják az európai intézmények a párbeszédet. Tehát van még mit javítani, de vannak jó példáink, amelyek alapján látjuk, hogy az általunk az országokban elvégzett munka politikai szinten és a projektek szintjén is megjelenik, például a finanszírozás terén. Köszönöm szépen. Jó néhány kolléga jelentkezett, aki szeretne részt venni a vitában, és kérdéseket szeretne intézni a vendégeinkhez. Úgyhogy mindenkit arra kérnék, hogy ha lehetséges, akkor két percben szóljon hozzá, és fogalmazza meg a kérdését. Gyorsan végigolvasom a neveket. Madame Sparentak, Madame Sparentak, Madame Zalewska, Madame Zdanoka, Mr. Patton, Mr. Forles, uh, Mr. Kanyev, Mr. Lenars, Madame Fernandez, and uh, Madame Langenziepen. So please we'll start. Brunat asszonynal kezdjük akkor. Nem, őt is felírtam a listára. Suter asszonynal kezdjük, és Párenták asszony pedig készüljön, kérem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenkinek köszönöm új képviselőként a nagyon érdekes előadásokat, nagyon sok újdonságot hallottam. Szedlecsek asszonynak egy konkrét kérdést tennék fel a munkahelyi biztonság és munkaegészségügy témájában először is az EU eh, ez irányú stratégiája az önvéleménye szerint tényleg eh, több eh, együttműködést és fellépést fog eredményezni a tagállamok részéről, és előre tudunk jutni ezen a téren, különösen a veszélyes vegyi anyagok jelenlétével kapcsolatban. Ugye megvan a REACH rendelet, ami az egyes vegyi anyagokkal foglalkozik, de a különböző keverékek különböző termékekben megjelennek a piacon, nem kellene velük is foglalkozni, illetve a posztpiaci értékelés is fontos lehetne. A, tehát a már piacra jutott gyógyszerek és egyéb termékek esetében nem kellene őket is ellenőrizni a piacra jutást követően. Köszönöm. Sparenták asszonynak a kérdése következik, és Zalenszka asszony készülhet. Köszönöm szépen. Három kérdésem van röviden fogok fogalmazni. Az első kérdés a SZEDEFOP-hoz irányul. A Green Deal nagyon fontos szerepet játszik az Európai Bizottság munkaprogramjában, és mindenki számára új lehetőségeket jelenthet. Van olyan eszközük, ami a gazdaság zöldítéséhez kötődik, és az új ismereteket fel tudja térképezni. A Eurofound a platform beszámolóját ismerem. Azt mondja, hogy könnyű munkahelyet találni, és a veszélyeztetett csoportok könnyen részt vehetnek ebben a, ezekben a tevékenységekben, és itt következik az a megállapítás, ami nagyon aggasztó, hogy a tagállamok nem igazán foglalkoztak a munkajogi szabályokkal a platform dolgozók vonatkozásában összehasonlító tanulmányjal esetleg utána járhatnának a platform dolgozók jogállásának önökhöz és az osához is szól a kérdés, hogy hogyan lehet a platform dolgozókat munkaegészségügyi, munkabiztonsági szempontból megvédeni. Zarovska asszony következik, aztán Zsdanoka asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm a lehetőséget, hogy a jövőről beszélhetünk. Az elnök asszony munkájának köszönhető, hogy itt vannak az ügynökségi vezetők. A nagy, az elkövetkező öt év során nagy kihívások állnak előttünk. nekem az az érzésem, hogy önök párhuzamos munkát végeznek, nem egymás munkáját segítik elő. Közös jelentéseket is készíthetnének. Ugye a jelentéseik hatásai így növelhetőek lennének. az az igazi hatás, hogyha jogszabályt alkotnak az önök jelentései alapján, az nem, hogyha idézik őket oktatásról, szakképzésről, felnőtt képzésről szólva őszintén kell beszélni a különböző tagállamoknak, különböző a múltja, de az eredmények nem mindig jók nem könnyű összehasonlítani az országokat. Én természetesen Lengyelországot ismerem legjobban. A szakképzés rossz színvonalú, a kurzusok rövidek, messze tartják őket a lakóhelytől, és igazából szégyenletes eredményre jutnak. Hogyan lehet jobban együttműködni, hogy a helyzet változzon? aztán személyre szabás, testre szabás. Jó lenne tudni, hogy ki eh, végezte a különböző kutatásokat. Köszönöm, Zsanoka asszony, következik aztán Patton úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt eh, köszönet illeti az összes ügynökség vezetőjét de Mendendes Valdes úrnak tennék fel kérdést mindenek előtt. Köszönöm a megállapításait, a munka és a magánélet összeegyeztetéséről szóló jelentésnek társ előadója voltam, és felhasználtuk az önök megállapításait. Két kérdésem lenne. Először is a, a minimálbérrel kapcsolatban Leiden javaslataiban is szerepel. A minimál jövedelemmel, minimál bérrel önök is foglalkoznak, hogyan látja a jövőt, illetve a lakhatási helyzetet. Köszönöm. Köszönöm, Patton úr, aztán Fullasz úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Három és fél kérdésem van. Az első a szakképzéssel kapcsolatos, meglepett. Én teljesen egyetértek, hogy a szakképzés és a gyakorlat nagyon fontos, és gyakran alábecsülik kormányokkal, államokkal önök együtt dolgoztak, de civil szervezetekkel is dolgoznak együtt, hiszen ezek gyakran sokkal fontosabbak és hasznosabbak a különböző csoportok elérésében. Második kérdésem, egy nagyon őszinte kérdés az RTF-hez. E Nem lenne jobb, hogyha az önök munkáját inkább a tagállamok végeznék? Nem egészen értem, hogy a szupranacionális szint miért hasznosít. A harmadik, személyes, és elnézést kérek, de elegem van már abból, hogy állandóan panelek állnak előttem. A nemi egyenjogúság terén eh, nagyon jó eredményeket értünk, de a faji és etnikai megkülönböztetésnél nincs reprezentáció, nincsenek tervek. Az EU mindig csak a mainstream-mel foglalkozik. Aztán a felkészítő dokumentumokban szerepel, hogy 125 millió euróba kerül az önök munkája összesen, Kérdés, hogy mennyi ennek a hatása jó kiadványok, publikációk vannak, de kollégák azt mondják, hogy nem igazán elszámoltathatóak ezek a tevékenységek. Ez a 125 millió euró, amit önökre költünk, vajon jól elköltött pénz-e? Forlasz úr és Kanyaf úr. Görögül fogok beszélni, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönet önnek és a meghívottaknak. Új képviselőként sok újdonságot hallottunk ma. Különösen egy számot emelnék ki, az OSA igazgató nőjének mondom. Ugye 150 ezer ember hal meg évente Európában a munkájának betudható betegségekben és a fő oka rák. A bizottság elnök asszonyával együtt kívánne dolgozni, hiszen ő az öt év során egy komoly rákellenes programot kíván megvalósítani. Másrészt említette ön, hogy van egy eszközük a veszély a kockázatok felmérésére. Ezt az eszközt használják-e az európai tagállamok? Kiponopurosz kollega nevében is feltennék egy kérdést, akinek el kellett mennie. A burnout eseteket hogyan tudják számon tartani, és szankciókat is javasolnak ez ilyen esetekre. Kanyev úr és Janászka asszony, köszönöm szépen. Elnök asszony, a SZEDEFOP képviselője szól főleg a kérdésem. Először is Gratulálok az erőfeszítésekhez a szakképzés terén, illetve hogy Európában több pénzt szálljanak a szakképzésre. Sajnos Bulgáriában egyre inkább nyílik a szakadék. Pillanatnyilag a munkaerő piacon alig van képesített munkaerő, a legveszélyeztetettebb csoport, különösen a roma munkavállalók egyszerűen nem kerülnek be a munkaerőpiacra, vagy hosszú távú munkanélküliek, vagy a szürke gazdaságban helyezkednek el, Bulgáriában vagy más közép-európai országokban. Egyes régiók csak az alacsony munkaerőköltség miatt versenyképesek. Első kérdésem kettő van. Nem gondolják, hogy az adminisztratív és pénzügyi erőfeszítések mellett határozottabb, direktebb jogszabályalkotásra is szükség lenne a munkaerő piacon. A munkaerőpiac és a szakképesítés összeegyeztetésére illetve a minimális bérbevezetése. Köszönöm. Elnök asszony, mondja Lenársz úr, másfél évvel ezelőtt javasolta Tyson biztos asszony, hogy jön létre az ELA, és nagy öröm, hogy másfél év elteltével már itt van előttünk a megbízott igazgató. Ez egy nagyon komoly eredmény, és Tyson biztos asszonynak, a bizottság munkatársainak, a román elnökségnek, és egy sor itt a parlamentben dolgozó szakembernek is köszönhető ez. Ne feledkezzünk meg róla, hogy a parlamentnek egy szakértőt kell küldenie majd az igazgató tanácsba is, mert fontos szavunk van ott. 2400 ember jelentkezett a hat munkahelyre az ügynökségnél, úgyhogy ez egy nagyon népszerű munkahely. Egy kérdés. Egyedi alkalom, hogy minden ügynökség egyszerre van jelen. Az ELA rendelet egyértelműen előírja, hogy a többi ügynökséggel intenzíven együtt kell dolgozni a szociális és munkahogyi területen, szinergiákat kell kialakítani, a megkettőződéseket el kell kerülni, mi teszi lehetővé, hogy ez tényleg megvalósuljon, hogy el a hozzáadott érték legyen a többi ügynökség számára, és hogyan kívánnak együttműködni a jövőben. Köszönöm. Langen asszony. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak. Szeretném megköszönni, hogy eljöttek, mert olyan témákról beszéltünk, amelyek kulcsfontosságúak a foglalkoztatási szakbizottság számára. Egy olyan témáról szeretnék beszélni, amely e, felmerült, de szeretném indokolni, hogy miért ennyire fontos az egészség a munkahelyek védelem szempontjából egy kicsit aggaszt bennünket az, hogy a szociális kérdéseket az új Európai Bizottságban felosztották különböző portfóliók között, így például a foglalkoztatási, szakbizo- foglalkoztatási biztos portfóliójának nincs benne a nevében a szociális kérdések. Nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság hangsúlyosan kezelje ezeket a kérdéseket, ezért az összes itt levő ügynökség, az EOSA és az Eurofond nagyon fontos szerepet fognak majd betölteni. A szocialista frakció azt kérte a biztos jelöltől, Nikolás Schmidtől, hogy vegye figyelembe azt, hogy például a, biztos által, a bizottság elnöke által között levében például az egészségről nem tesz említést a munkahelyvédelem szempontjából, csak a platform gazdaság szempontjából említ éppen, ezért szoros együttműködést kérnék az érintett ügynökségek között, főleg az Eurofond és az eu sak között, a biztosok között, tehát a munkaügyi biztossal, azért, hogy dolgozzanak ezeken a kérdéseken. Tudom, hogy az egészséggel, a mentális egészséggel az EU OSA behatóan foglalkozik, erre szükség is van. Az Eurofund esetében pedig azt hiszem, hogy innovatív az ügynökség, a fenntartható munkahelyekkel kell foglalkoznunk. Több dimenzióból kell megvilágítanunk a kérdést, ahogyan azt Menendez Valdez úr is elmondta, mert csak így lehet biztosítani azt, hogy a fenntartható fejlesztési célkitűzéseket, konkrétan a fenntartható munkahelyek célját elérjük. Köszönöm szépen. Thank you. Now, Madam Langenzipen and... Langen asszony és Brünett asszony készüljön. Önök asszony, kedves kollégák, kedves előadók, köszönöm az előadásokat. Nagyon sok kérdést tettek már fel, a kollégák sok válasz született, most már viszonylag a vége felé járunk a mai ülésnek. A kérdésem tárgya a háti fájdalmak. Szedacsek asszony talán erről is tudna szólni, valamint a prevencióról, a költségtényezőkről kicsit érintette az előadásában azt is, hogy vannak, léteznek tanulmányok vagy felmérések, jól értettem ezt, és olyan projektek is, amelyeket le akarnak bonyolítani, javítson ki, hogyha valamit rosszul értettem, de nagy érdeklődéssel várnám, hogy milyen konkrét terveik vannak, hogy aktívabb támogatást tudjanak adni azoknak, akik hátfájásban szenvednek, fenntartható munkahelyekre van szükség, és ezek a hátfájások és betegségek nagyon súlyos problémát jelentenek sok munkahelyen. Az utolsó kérdést Brüne asszony teheti fel, parancsoljon. Egy első kérdésem általában Menendez Valdez úrhoz, Zíbel úrhoz és Onestini úrhoz szól a nők szakképzéshez való hozzáférésével kapcsolatban. Franciaországban ez egy aktuális téma, a nők kevésbé vesznek részt a szakképzésben, a szakmai pályájuk során, és ez az egyik oka annak, hogy szakadék alakul ki a bérezésben. A másik kérdésem konkrétabban Szedlecsek asszonyhoz szól, azzal kapcsolatos, hogy az egészségügyi kockázatokat mennyiben tudták tanulmányozni a platform dolgozók esetében. Thank you now. I will go. Köszönöm szépen. Most megadom a szót a vendégeinknek. Először Szedlacsek asszonynak, mert a kérdések többsége önhöz és az osához szólt. Utána pedig Vágy az urat hallgatjuk majd meg. Szedlacsek asszony, köszönöm a kérdéseket, nagyon érdekesek voltak. Az első kérdésre adnék először választ, ez az EU stratégiára vonatkozott. Véleményem szerint, és az eu tapasztalata, vagy valamint a bizottság tapasztalata szerint, ha nincs egy európai e, munkahelyi biztonság és egészségügyi stratégia, akkor nemzeti szinten még mindig várni fogják, hogy az OSA készítsen el egy stratégiát, és ők a tárgyalásokat a szociális partnerekkel, vagy az érintett szakértőkkel csak akkor fogják elkezdeni, hogyha már látják, hogy megszületett az EU stratégia végleges változata. A jelenlegi EU stratégia 2020-ban fut ki. A bizottságban már elkezdték az új stratégia megvitatását de a nemzeti szinten szükség van iránymutatásra, hogy mik a fő prioritások a munkavédelem kapcsán, a szociális partnerekkel milyen megegyezésekre törekszik a bizottság. A jelenlegi stratégiák tagállami szinten többi-kevésbé mindegyik tükörképe az EU stratégiának. Tehát ez mindenképpen pozitív, hogyha a stratégia mentén járunk el. Veszélyes vegyi anyagok. Ez egy nagyon komplex kérdés volt. Amit ön említett, ez az a rendelet, ami a REACH rendelethez kapcsolódik, egy ex-ante értékelést írnak elő ezek a szabályok, és a szabályok többsége csak anyagokra és nem elegyekre vonatkozik. Ez a szakpolitikai terület nem hozzánk tartozik, foglalkozunk a jogszabályjal, de nem egyedül. Nekem csak erről igazából magán véleményem van, ugyanis ez a vélemény a munkahelyekkel függ össze, ahol azért hasonló helyzetek fordulnak elő. Különböző termékek előállít, gyártójának tájékoztatást kell adni az anyag minden alkotó részéről, hogyha van egy szándékolt felhasználás, tehát a munkaadó kell, hogy megkapja ezt az információt, és a, az munkaadó azután visszajelzést a, küldhet a gyártónak, ha valamilyen probléma van, vagy hogyha változnak a körülmények. De ez igazából így nem működik. Ezért nagyon fontos, hogy az adott munkahelyen legyen egy beszámolói rendszer, ez elméletileg létezik, eh, az eh, emberek egészségére gyakorolt hatásról. Eh, van egy beszámolói rendszer, a Sentinel rendszer, ez, ez létezik, de azért vannak nagy kihívások is. Csak egyet hadd említsek meg. Például valamilyen terméket használ egy vállalat, és valamilyen allergiával kapcsolatos probléma lép fel Először mindig a családi orvoshoz fordulnak az érintettek. Tudjuk, hogy a legtöbb orvos egyetemen az orvosok számára nem kötelező a e, munkahelyi egészségügy. Úgyhogy ők e, e, valahol dolgoznak, nem születik elég beszámoló, vagy nincs elég bizonyíték arról, hogy vajon az ele, hogyha egy allergia, köt, allergia köthető egy adott termékhez, akkor egyszerűen hiányzik a feedback erről. A, ami a kereskedelemben a piac poszt értékelés az nálunk tulajdonképpen a felhasználás utáni értékelésnek felel meg. Nagyon sok kérdés hangzott el a platformok dolgozóival kapcsolatban. Van egyfajta felügyeleti tevékenységünk a digitális munkahelyeken, így a platformokon dolgozókkal kapcsolatban is. A honlapunkon látják az eredményeket, de a legfontosabb a következő a platformokon dolgozók többnyire, többségében ugyanolyan kockázatoknak vannak kitéve, mint például egy takarítónő egy munkahelyen, vagy takarítónők ugyanolyan kockázatokkal állnak szemben, de nem tudunk semmit arról, hogy milyen szolgáltatásokhoz férnek hozzá ezek a munkavállalók, vannak-e preventív intézkedések. Volt Brüsszelben tavaly egy nagyon érdekes workshop, amelyre több szakértőt hívtak meg, sok tagállamból, akik beszámoltak arról, hogy ők hogyan állnak hozzá ahhoz a kérdéshez, hogy hogyan lehet szabályozni a platformokon dolgozókat. Mindegyik ország más megközelítést alkalmaz. Franciaország eh, jóval előbbre jár, mint a többiek. Az Egyesült Királyság is sokat tesz, de mindegyik ország a saját szükségleteihez igazítja a rendszerét, és itt eh, nincs egy recept, amit mindenki alkalmazhatna. Érdekes megnézni, tehát különböző tagállamok hozzáállását de az is nagyon fontos, hogy minden tagállammal legyen eszmecsere, különösen a szociális partnerekkel, mert nekik megvan a saját stratégiájuk, és végül egy ambiciózus megoldást kell találni, ami egyeztetett európai szinten arról, hogy hogyan nézen ki a prevenció, és hogy lehet megvédeni az online platformokon dolgozókat ehhez persze sok tanulmányra, follow-up tanulmányra is szükség van. Jürgen és a többiek is talán hozzászólnak majd a következő kérdéshez. Ugye mi az volt, hogy együttműködünk-e mi ügynökségek? És mi minden évben elfogadunk egy memorandumot arról, hogy hogyan működünk együtt, milyen területen működünk együtt, hogy ne legyenek átfedések. Ez elég sikeres így. Persze foglalkozunk ez a digitalizáció, ez egy nagyon komplex kérdés, mi a munkavédelmi szempontokkal foglalkozunk, mások a szociálpolitikával, más ügynökségek de aztán valamennyien felhasználjuk a tanulmányokat. Ha megnézzük az általunk, vagy az Eurofund által készített tanulmányokat, most az első az az, hogy felhasználjuk, áttekintjük azt, amit a többi ügynökség készített. Nyitott vagyok persze arra, is szívesen további részletekre is kitérek, hogyha úgy érzik, hogy nem elég a tájékoztatás, amit adunk. A rákra is vonatkozott egy kérdés. Hát igen, katasztrofálisak a számok. Erkölcsi kötelességünk természetesen a megelőzés, és meg kell vizsgálni a költségeket, hogy ezek a betegségek milyen költségeket okoznak. Nagyon fontos, hogy Eh, ugye a rákkal kapcsolatban nagyon sok eh, szociális partnerrel együttműködünk a bizottsággal, ügynökségekkel, Finnországgal, más tagállamokkal is. Eh, valamennyien együtt indítottak el egy kezdeményezést, még a holland elnökség alatt, ez pedig a rák elleni küzdelem visel, címet viselte ez a nagy kezdeményezés. Szóval utána minden elnökség, a finn, vagy utána, vagy a német elnökség majd élére állnak ennek a kezdeményezésnek, a rák elleni küzdelemnek, sok tevékenység, együttműködés kapcsolódik ehhez, kutatás, stb. Ez is bizonyítja azt, hogy mennyire fontos a rák elleni küzdelem. Említette, hogy van egy online értékelő eszközünk, igen, van ilyen, könnyen hozzáférhető, ez internetes alapú, ingyenes, nagyon sok ágazat kapcsolatban, sok feladatkörrel kapcsolatban van ilyen, tehát ez tényleg mindenki számára létezik egy ilyen cseklista, és talán mert egy kicsit azt is el kell magyaráznom, hogy hogy történik a hozzáférés, vannak ugye kontaktpontok, kontaktpontok, de a lényeg az, hogy ez nem kerül semmibe. A burnoutra vonatkozó kérdés, és illetve az atipikus munkakörökben dolgozók, ugye 2008-as felmérésből, és szinte minden felmérésből az derül ki, hogy a pszichoszociális kockázatok megnövekedtek, egyre többen szenvednek ki, kiégésben, burnoutban, ez 2008 óta eh, folyamatosan növekszik ez a szám. Eh, multiplex eh, szklerózis, nem tudom, hogy igazából mire kíván választ kapni. Ugye az információntól az volt, hogy figyeljünk erre, vagy nem szükséges a válasz, csak a, azt hangsúlyoztam, hogy a parlament és az önök ügynökségek között fontos az együttműködés, mert itt nagyon komoly a hiányosság. Um, MSD Beck. A szklerózis multiplex, vagy a hátfájás, igen, évekkel ezelőtt kezdtünk ezzel foglalkozni illetve az izom és csont hát betegségek, az MSD az egy nagyon komoly betegség. Európában szinte minden második ember szenved hátfájásban az élete során. Ebben a projektben a maszkulitis ugye, megvizsgáltuk az osánál, ez egy elég speciális terület. Sokan hosszan, sokáig beteg, szabadságon táppénzen vannak, a visszatérésük a munkába is egy fontos kérdés, hogy hogyan tudjuk támogatni a munkába való visszatérést. Ennek vannak pszichoszociális kockázatai is, és tudjuk, hogy akik különösen sok stressznek vannak kifé, kitéve, azoknál a maszkulitis eh, könnyebben alakul ki, és könnyebben alakul ki hátfájás, és tehát kidolgozunk ajánlásokat vállalatoknak, munkavállalóknak, eh, hogy hogyan lehetne javítani a helyzetet. Most indul a jövő évben egy kampány, egy egészségesebb munkahely a hát elkerülése érdekében. Ez egy nagyon fontos téma, együttműködünk a vállalatokkal, szociális partnerekkel, hogy ez eljusson ez az üzenet. Köszönöm szépen. Eléggé nagy csúszásban vagyunk. Örülök annak, hogy ilyen aktívak, Petten úr, de nem engedhetek meg egy újabb kérdést nem akartam kérdést feltenni, csak jelezni akartam, hogy valóban nagyon nagy csúszásban vagyunk, mindenkit tiszteletben tartok, de van még egy másik napi rendi pontunk, amelyhez szeretnék hozzászólni. Elnézést, igen, Páten úr, tudom, ezt kell tennem, meg kell szabnunk a hozzászólási időkereteket, a második forduló előtt ezt nem tettem meg, és ha lehet, akkor a lehető legrövidebben fogalmazzanak, és az nyer, aki a legrövidebben válaszol. Úgyhogy versenyezhetünk is. Valdez úr és Onestini úr utána. Köszönöm szépen. Egy kérdés jött a szinergiák hatásokkal, illetve a parlament irányába való elszámolthatatóságról mi felelősséggel tartozunk, elszámoltathatóak vagyunk, van egy egyetértési megállapodásunk, más öt ügynökségekkel is együtt működünk, és közös fellépéseket hajtunk végre, ugye cedefop al felmérést, vannak közös jelentések a pszichoszociális problémákról, az EU-osával és más kérdések is ide tartoznak. Igen, a jogalkotásra hatunk, nem közvetlenül, mert nem vagyunk szakpolitikai szereplők, mi bizonyítékokkal szolgálunk a szakpolitikai döntésekhez, de az ifjúsági garancia, a transzparencia, a szemeszter, a globalizációs alkalmazkodási alapról szóló jogszabályban is megtalálhatják az ügynökség nyomait. Azt hiszem, 10%-os személyzeti csökkentést hajtottunk végre az elmúlt években. Azt látjuk, hogy vannak kormányok, amelyek egyre gyakrabban fordulnak hozzánk, mert vannak komparatív információk, amelyeket máshonnan nem tudnak megszerezni. Mi a nemzeti szakértelemben nem avatkozunk bele, de sajnálattal látjuk, hogy, hogy a benchmarkok hogyan alakulnak, vannak országok, amelyek fizetnek ilyen információkért, hogy elszámoltathatóak vagyunk az irányító bizottság felé is, az Európai Bizottság felé, amely és más auditokat is végrehajtanak, és a mentesítési eljárás keretében is a parlamenthez jövünk. Tehát azt hiszem, ez nem összevethető egyetlen más hasonló méretű európai szervvel. Áttérnék a platforma kapcsolatos kérdésekre. Igen, a lényeges kérdésekre mutattak rá, vannak hasznos, pozitív elemek, ugyanakkor nagyon különbözőek a platform munkavállalók kapcsolatos kérdések. Összegyűjtöttünk a különböző inputokat, kutatási eredményeket a honlapunkon. Most ennek a részletében nem tudok belemenni, de nagyon sok megoldás működik már. A szabályok, a kollektív megállapodások, illetve önkéntes intézkedések formájában többek között. Ami pedig a minimálbéreket illeti, ajánlások, tényleg csak távirati stílusban, jó alapokra, alapokból kell kiindulnunk, figyelembe kell venni a különböző országok helyzetét, a szociális partnerekkel egyeztetni kell, és átlátható és előrejelezhető rendszerekre van szükség. 22 országban ez működik, két országban folyik az egyeztetés, és vannak országok, amelyek nem akarnak ilyen rendszereket, mert más megoldásokkal élnek, nevezetesen kollektív megállapodásokat használnak az északi országok, vagy Ausztria. a munka és a magánélet egyensúlya. Az előző fordulóban erről már beszéltem, úgyhogy azt hiszem ennyi lenne. Köszönöm szépen, ezt nagyon nagyra értékelem. Most pedig Onestini úr kap szót, és Zibel úré a szó ezt követően. Thank you. Köszönöm szépen. Három gyors és rövid gondolat. Először is az együttműködésről. A Cerefoppal szoros az együttműködésünk, és az Aerofounddal is a módszertan miatt, és aztán másképpen hajtjuk végre a munkánkat. Tehát nyilván az együttműködésnek is megvannak a korlátai, a különböző ügynökségek munkáját mennyiben tudjuk egymáshoz közelíteni, hiszen a mandátumunk is eltérő. Szerettem volna távirati stílusban utalni a nemek helyzetére a képzés szempontjából. Egyre gyakrabban tapasztaljuk az, hogy a komparatív aspektus érdekes. Vannak olyan országok, amelyeknél előrelépés történik, de azt hiszem, hogy jobban el kell mélyítenünk ezt, az oktatás és a képzés szintje alá kell mennünk, de vannak jó példák, és ezt a dimenziót a nemekkel kapcsolatos választást megpróbáljuk beépíteni a reform törekvésekbe. És ami az európai szintű fellépést indokolja. Az európai képzési alap azért jött létre, hogy az Európai Unió külső fellépését támogatja, támogassa, tehát az EU Európai Unióként ápol kapcsolatokat más országokkal. Bizonyos országokban, ahol jelen vagyunk, a tagállamok nagyon aktívak, szoros velük az egyeztetés, például az irányító testületen keresztül vagy az adott országban. Szeretnénk biztosítani a szinergiahatásokat, de az is igaz, hogy a tagállamok nem minden országban vállalnak aktív szerepet, ezért szisztémikus megközelítést követünk. A végső célunk az, hogy egy békés, stabil szomszédságot segítsünk elő, hogy az érintett uniót körülvevő országok gazdasága is megállja a helyét, és itt járul hozzá ehhez a munkához az ETF. Köszönöm szépen, Zibel úr, majd Kurel úr következik. Köszönöm szépen. Megpróbálom röviden nem szeretném elmondani azt, amit mások már elmondtak. A Green Deal és az előrejelzések, ez viszonylag új, és hát én is viszonylag új vagyok, úgyhogy nem tudok átfogó áttekintést adni. A digitalizációhoz vagy más aspektusokhoz hasonlóan ez egy örvendetes fejlemény, tehát megvannak az eszközeink is, amelyek az előrejelzéshez szükségesek. Ma reggel Juan és jó magam beszéltünk az éghajlatváltozás hatásáról, illetve azt, hogy, arról, hogy hogyan tudjuk ezt a kérdést közösen megközelíteni. Az, hogy az idézetek mennyire számítanak. A tudományos bizonyítékok szempontjából ez fontos lett, de szakpolitikai dokumentumok valóban fontosabbak és a statisztikákból is láthatjuk, hogy képesek vagyunk hatást gyakorolni, és korábbi, korábbi tapasztalatomból adódóan elmondhatom, hogy, a, hogy máshol is felhasználják az ügynökség információit. Kutatási eredmények, nem tudom, hogy ezt jól értettem-e, de a CEDEFOP-nál mi végezzük az ellenőrzést de a kollégáink saját nevükben is publikálhatnak. Ami pedig a civil társadalom bevonását illeti, ezt mi tesszük. Ennek példája például október 14-én Helsinki-ben kezdődik a szakismeretek, a szakképzés információk hete, ahol képviselve vagyunk, és közös projekteket vitatunk meg tehát azt hiszem, hogy együttműködünk a civil társadalommal. Az ügynökségek sokszínűsége, ezt is a korábbi tapasztalatomból ítélhettem meg, hogy sohasem voltam egy ilyen sokszínűség tanúja. Hogy ez jó vagy jobb-e, mint amilyen lehetne, vagy nem elég jó, ezt most jelenleg nem tudom még megítélni. Bulgária Nincs olyan megoldás, ami mindenkire aki, ami mindenkinek megfelel. Figyelembe kell venni a helyi adottságokat, a helyi környezetet. A Cerefop úgy gondolom, hogy erre törekszik, amikor eh, konzultatív megközelítést alkalmaz a hozzánk forduló országokkal. Ha szeretnének nagyobb jogalkotási erőfeszítést, azt hiszem, hogy ezt is inkább tagállami szinten kell megközelíteni. Itt van például az Egyesült Királyság modellje, a gyakornoki adó visszatérítésével Franciaországban is van egy hasonló modell. Minimum, bérek és a sérülékeny társadalmi csoportok ezt körültekintően kezelné, mert itt a civil társadalom, a szociálpartnerek döntenek, amit nem szeretnénk, az az, hogy például a gyakornoki bérek olyan magasak legyenek, hogy végül egyetlen munkáltató se akarjon gyakornokokat alkalmazni. És végül, de nem utolsó, sop, nem utolsó sorban, mi az el a hozzáadott értéke más ügynökségekhez képest a mi területünkön. Nagyon sok szó esik a gyakornoki mobilitásról, ugyanúgy, mint a diákok az Erasmus keretében, felmerült az is, hogy a gyakornokok hasonlóképpen cselekedjenek, hasonlóképpen járjanak el, de a nemzeti jogszabályok nagyon korlátozóak ezen a területen, de talán erről is lehet egyszer beszélni. Köszönöm, és végül Korel úr parancsoljon. Köszönöm szépen, megpróbálom én megnyerni a díjat, és én lennék a legrövidebben fogalmazó. Az együttműködést kialakíthatjuk. Önök is tudják, hogy az ügynökségek igazgatói felkértek bennünket, hogy megfigyelőként az irányító testületben legyünk jelen. Így azt hiszem, hogy könnyebb az együttműködés. Köszönöm. You really made us easy. Ragyogó. Tényleg megkönnyítették a munkánkat. Köszönöm szépen, nagyra értékelem, hogy eljöttek. Minnyáján nagyon érdekes, remek beszámolókat tartottak. Most el kell, hogy búcsúzzunk, sok szerencsét kívánok, és nagy érdeklődéssel tekintek az együttműködés elé. Thank you. This one was for me, not for you. Uh... Ez nekem szólt, nem önöknek. Következik eh, az Európai Parlament és a Tanács rendelete amivel egy másik rendeletet módosítunk, és először az Európai Bizottságnak, az EMPL főigazgatóság képviselőjének, Adriana Szukovának adom meg a szót. Itt van mellettem. Üdvözlöm, tökéletes, tessék. I have a presentation, but it doesn't seem to be on. Hmm, a szlájdjaim még nem látszanak, azzal kezdem, hogy köszönöm, hogy eljöttek ma, és lehetőséget adnak arra, hogy a bizottság javaslatát bemutassam az Európai Globalizációs Kiigazítási Alapról vonatkozó rendelet módosításáról, megvan az esélye annak, hogy nem rendezetten távozik az Egyesült Királyság az Európai Unióból, a bizottság Brexit tervének a része ez a javaslat, és nagyon kevés módosítást tartalmaz a rendelet vonatkozásában. Először is hadd emlékeztessek rá, hogy a globalizációs alkalmazkodási alapot 2007-ben hozták létre az Európai Szolidaritás jegyében a munkájukat elvesztett munkavállalók és önfoglalkoztatók megsegítésére gazdasági és pénzügyi válság körülményei között. Ezzel a javaslatával a bizottság azt kívánja jelezni, hogy ugyanilyen szolidáris jelleggel egy no deal Brexit bizonyos következményei esetében segítséget lehetne nyújtani azoknak, akiket hátrányosan érint ez a politikai döntés. Az alap a munkavállalókat eh, abban támogatja, hogy új munkahelyet eh, találjanak, átképzésben vegyenek részt, illetve munkahelyet keressenek a rendelet módosításai az alkalmazási területre vonatkoznak, kettes cikk egyes bekezdés A pont az alkalmazási terület tehát kiterjedhet az Egyesült Királyság EU-ból való megállapodás nélküli kilépésére és az alkalmazási kritériumok, illetve a további szabályok az alapra vonatkozóan nem változnak, a leépítés száma nem változik, tehát 500 ember elbocsátása esetében lehet alkalmazni, és a rendelet további rendelkezései sem változnak, csak annyiban változik az alkalmazási terület, hogy az Egyesült Királyság kilépésére is vonatkoztatható, alkalmaztatható az alap a költségvetésre nincs kihatás, 75 millió eurós az éves plafon, ez így is marad, és ezt a szakbizottságot minden esetben alaposan tájékoztatjuk, bármilyen kérés merül föl az alap igénybevételével kapcsolatban. Szeretnék lehetőséget adni most a képviselőknek, hogy kérdezzenek. Elnök, igen, köszönöm szépen. Megadom a szót Blinkevics Jute asszonynak, az előadónak, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Szukova asszonynak, a bizottság képviselőjének, a bizottság javaslatának ismertetéséért. az EGF 2007 óta működik, és sok munkavállalónak nyújtott segítséget, akiket ugye elbocsátottak a munkahely keresésben a helyzet változott, és a rendeletet ki kellett igazítani. Én bízom benne, hogy a jövő év végéig új rendelet is születik majd. Ahogy ön is elmagyarázta, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy felkészüljünk a lehetséges negatív hatásokra, amelyek vállalkozásainkat, munkavállalóinkat érhetik egy megállapodás nélküli Brexit esetében. Ezért én üdvözlöm a bizottság javaslatát, és azt javaslom, hogy szakbizottságunk módosítás nélkül fogadja el azt. Az árnyékelőadókkal már egyeztettem, és ők egyetértenek az állásfontommal. Nagyon szorít az idő bennünket. Ezt a jelentést az októberi plenáris ülésen el kell fogadni, és ezért a jövő, jövő heti Ample szakbizottsági ülésen szavaznunk kell róla. Ez egy közös jogalkotási vagy társjogalkotási eljárás, és ha jól tudom, a tanács semmilyen módosítót nem kíván benyújtani. a tanács felismerte, hogy október végéig a rendeletnek módosulnia kell, ezért a tanácsnak és a parlamentnek minél hamarabb megállapodásra kell jutniuk. Tudom, hogy az EPP árnyék előadója Cindy Franson asszonynak vannak módosítási javaslatai, ezeket ő fogja bemutatni, de mindenkit arra bíztatnék, hogy állapodjunk meg minél hamarabb, annak érdekében, hogy a jövő héten szavazni tudjunk. Holnap lesz a módosítók benyújtásának határideje, és október másodikán szavazunk itt a szakbizottságban. Jó magam előadóként támogatom a bizottság javaslatát, és mindenkit arra biztatok, hogy tegyen szintén így. Elnök, Köszönöm szépen, hogy röviden ismertette az álláspontját. Most az árnyék előadóknak adom meg a szót, Franzen asszonynak, és azt kérem, hogy röviden fogalmazzon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a munkát illeti, ismerjük a helyzetet. Köszönöm a jelentés tevőnek és a bizottságnak a, is a munkát. Kulcsfontosságú, hogy módosítsuk eh, a globalizációs alapval kapcsolatos szabályozás. Még reménykedünk, hogy nem lesz kemény Brexit, de ha mégis bekövetkezik, Európának fel kell eh, készülnie arra, hogy eh, október 31-e után 1,3 millió munkavállalónak a problémáira tudjunk választ adni, hiszen ez nem az ő Brexitjük. Éppen ezért kulcsfontosságú, és egyetértek az előadóval, hogy a, és az egész néppárti frakcióval, hogy megoldást kell találnunk. November 1-én ez készen kell, hogy legyen. Nem nyújtuk be módosító indítványokat a jogszabályi szöveghez, de együttes erővel, hogy a jövőben megoldást találjunk a munkavállalók számára, talán célszerű egy megvizsgálni azt, hogy a bizottság, az Európai Bizottság és a tagállamok hogyan tudnák egy deklarációban kijelenteni azt, hogy a munkavállalók és a KKV-k számára szükség van egy megoldásra, az európai gazdaságban elsősorban azokat a régiókat kell most megvizsgálni, amelyeket különösen érint súlyt a Brexit. Szeretném megköszönni mindenek előtt az ön munkáját, önnel és a többi árnyék elődóval együtt. Gyorsan fogunk dolgozni, hogy megtaláljuk a választ, és hogy minden munkavállaló számára a megfelelő megoldás készen legyen. Profi from... Uh... Brofi asszony a Renew részéről, és Philips asszony készülhet. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönet a bizottsági kollégáknak a javaslatért. A jelentéstervezet előadója vagyok. Bár én egyáltalán nem értek egyet a Brexit-tel, és küzdeni fogok, hogy ne következzem be. Egyetértek, hogy minden forgatókönyvet figyelembe kell venni a jelenlegi káoszban, és az EU-nak fel kell készülnie a megállapodás nélküli kilépésre a globalizációs alap a szolidaritás alapján azoknak a munkavállalóknak nyújt segítséget, akik a globalizáció vagy a gazdasági válság miatt elvesztik munkahelyüket. ez az intézkedés életbevágó lehet, hogyha bekövetkezik a megállapodás nélküli kilépés annak súlyos következményeivel. Én a jelentés készítő asszonyal egyetértek, eh, ne nyújtsunk be módosítókat, gyorsítsuk fel a folyamatot. Az EPP árnyék előadójával is egyetértek, hogy a négyes cikk eh, szerinti derogációt használják ki a tagállamok a KKV-k esetében, amelyek a legsúlyosabb csapást fogják megszenvedni mint az Egyesült Királyságból érkezett képviselő, tisztában vagyok vele, hogy egy kilépés esetében az Egyesült Királyságban élő munkavállalók nem részesülhetnek támogatásban, viszont úgy értem, hogy az alapból lehet támogatni az EU-ban dolgozó munkahelyüket elvesztő briteket. Philips asszony Köszönöm szépen a bizottság javaslatát, a zöld csoport teljes mértékben támogatja, és a gyors elfogadás, október vége előtti elfogadás érdekében nem nyújtunk be módosítót. Ez a megfelelő eszköz, és ahogy a többi kollega is említette, nagyon bízom benne, hogy a Brexit egyáltalán nem fog bekövetkezni, és pláne nem megállapodás nélkül a Egyesült Királyság legfelsőbb bírósága most mondta ki, hogy törvénytelen volt Johnson döntése, amivel, amivel felfüggesztette a parlament munkáját, így még kisebb az esélye a Brexitnek. A megállapodás nélküli kizuhanás eshetőségét azért vesszük fel a rendeletbe, mert váratlan események, digitalizáció, széndiokszid kibocsátás csökkentése, tehát a New Green Deal keretében is bekövetkezhetnek váratlan eh, kihívások. Igazából már nem a globalizáció jelenti a fő veszélyt. Köszönöm. Köszönöm. Líze asszony, ID és Silok asszony készüljön fel. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony, üdvözlöm a kollégákat. A globalizációs alap továbbra is eh, ideológiailag vitatott eszköz. A gazdasági, szociális katasztrófákra felelős választ kell adnia az európai ö, intézményeknek. Az Európai Unió azonban kudarcot vallott az Egyesült Királyság kilépésének megtárgyalásakor a nódil kilépés aggodalmat okoz, de az biztos, hogy a Brexit a foglalkoztatásban és egy csomó területen sok hatással fog járni, erre fel kell készülni a munkavállalókat a digitalizáció, a gépesítés, a robotizáció is fenyegeti, általában a technológiai fejlődés. Oda kell figyelni arra, hogy az új területek kialakulásával emberek tömegei ne veszítsék el a munkájukat ugyanakkor pozitívnak ítélem meg, hogy a e, bizottság az e, alap működését át kívánja alakítani a költségvetés szempontjából, illetve az igénybevételi feltételek szempontjából a technológia átalakulás is lehetőséget adna az igénybevételére tehát olyan esetekben is igénybe lehet majd venni. Pillanatnyilag azonos kritériumok mellett a no deal Brexitre terjesztenék ki az alkalmazását. A LEGA delegációja mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy Olaszországban senki ne veszítse el a munkahelyét a Brexit miatt, illetve megfelelő átképzéssel új munkahelyet kapjanak az emberek. A mi delegációnk is támogatja azt, hogy alkalmazni lehessen az alapot a Brexit esetében. Tehát a no deal, no deal Brexit esetében is lehessen használni. Köszönöm, elnök asszony. A tolmácsok kérik, hogy lassabban beszéljen. Tudom, hogy én kértem, hogy beszéljenek gyorsan persze. Az ECR részéről Sidló asszony, és a következő Guzmán úr lesz. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Fundusz Dostosowania do... Az EGA egy olyan eszköz volt, amely létrehozásakor nem nagy vállalatok számára akartak létrehozni, hanem mindenképpen a munkavállalókat hivatott ez segíteni. A Brexit nem csak a brit szigeteken dolgozókra fog kiadni, hanem az egész Európai Unió munkavállalóira. Én nem csak, hogy európai parlamenti képviselő vagyok, de a lengyel köztársaság miniszterelnöke is voltam az elmúlt években, és nagyon sokszor beszéltem honfitársaimmal, akik az Egyesült Királyságban élnek és dolgoznak. Mint egy három éve nagyon aggódnak ezek az emberek, kérdezik, hogy a Brexit milyen hatással lesz az életükre. Még mindig nem lehet tudni, hogy melyik forgatókönyv valósul meg. Ezért eh, az CR képviselőként azt eh, mondom, hogy támogatom ezt a tervezetet, eh, és azokat is támogatom, akik, tám- akik azt kérik, hogy az EGA terjesszük ki a globalizáción kívül más, ugyancsak súlyos hatásokat kiváltó eseményekre, ilyen a Brexit is. Ez plusz biztosítékot jelentene a munkavállalók számára, és esetleg más problémákat is tudnánk így módon kezelni. Az elmúlt években a globalizációs alap mint egy 150 ezer európai ember életére gyakorolt pozitív hatást. A Brexitben is van lehetőség egy kicsit enyhíteni a súlyos hatásokat. Kötelesek vagyunk védeni az EU-s polgárokat minden, minden bármelyik Brexit szenárió esetében. Köszönöm. Guzma úr, úr lenne a következő időt. Nem látom. Igen, nincs jelen. Nos, uh, Madame Bedrene, who wants to take... Három képviselő szeretne még szólni, peten úr először. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Unió azt mondja, hogy vezető a klíma védelemben is, de most olvastuk, hogy milyen sok jetet használ, az EU funkcionálisai. Az EU azt mondja, hogy nem felelős a no deal Brexitért, de múlt héten sorozatban önök közül is sokan megszavazták azt az állásfoglalást, amely ragaszkodik az ír backstophoz, és így módon a, a no deal Brexitre hogyha nincs megállapodás, akkor nem lesznek kifizetések. Az európai globalizációs alapot is sokan kritizálták. Ez nem tisztességes, nem igazságos, reménytelen segítséget kapni vállalatoknak vagy szabadfoglalkozásúaknak, akik pedig 90%-át teszik ki a dolgozóknak. Ha valaki akik segítséget kap, vagy nem is kaptak segítséget, nagyobb eséllyel kerestek a munkát a munkaerőpiacon Igazából nem vizsgáltak meg egy esetet sem, sem az EU-ban, sem tagállami szinten. Az eredeti cél támogattam, tehát a globalizáció és a nagyon súlyos gazdasági változások esetén, hogy segítséget adjunk, de nem támogatom eh, a jelenlegi kiterjesztését, és eh, egy percig sem hiszem, hogy a Brexitet össze lehetne hasonlítani bármilyen módon is a 2008-as nagy pénzügyi válság eh, hoz. Itt a tagállamok a saját hibáikból elkövetett eseményeket kell, hogy elviseljék. Köszönöm, Lenertz úr. Köszönöm, elnök asszony. A Brexit természetesen rossz ötlet az EU részéről is, illetve hát a Lamans másik oldalán is. A hard Brexit, a megállapodás nélküli Brexit pedig a létező rossz ötletek legrosszabbika, az egész Európai Unió számára, különösen az Egyesült Királyság számára, aki összehasonlította a pénzügyi válsággal, ugye az előttem szóval azt mondta, hogy ezt nem lehet megtenni, és az Egyesült Királyságban is az sok milliót fog érint, és majd el kell magyarázni a saját választóknak, hogy ez miért következett be. 1,2 millió európai eh, munkavállaló csak az én hazámban, Hollandiában, 50 ezren eh, eh, azok, akiket sújt ez a Brexit, populisták és a szélsőségesektől kell most félnünk, akik mindeneket a saját polgáraiknak okoznak meg nagyon nagy bajt. Bármibe is kerül, fel kell készülnünk mindenre, mert minden bekövetkezhet. Vedréni asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak is, illetve az előadó asszonynak is. Bízom benne, hogy minnyáján egyetértünk. Az Európai Bizottságnak ez a javaslat alapvető fontosságú, és a lehető leggyorsabban el kell fogadnunk. Ez a javaslat jól mutatja, hogy az Európai Unió felkészül minden lehetőségre a Brexit-tel kapcsolatban. A módosításnak köszönhetően a globalizációs alap már 2020 elejétől segítséget nyújthat, hogyha a Brexit megállapodás nélkül következik be az ezt megszenvedő cégeknek, hiszen nagyon átalakulna akkor az EU kereskedelmi kapcsolatrendszere, illetve a belső piac működése is, a növekedés, a foglalkoztatás egy csomó problémával nézne szembe. Az Egyesült Királyság megállapodás nélküli távozása, amit sajnálatosnak tartanék, nagyon komoly kihatásokkal járhat a foglalkoztatásban. Brötányban, az én régiómban sok vállalkozás és állampolgár szenvedné meg ezeket a negatív hatásokat, ezért nagyon örülnék neki, ha minél hamarabb elfogadnánk ezt a javaslatot. Köszönöm. Köszönöm az előadóasszonynak, adom meg a szót, hogy tudjon eh, reagálni az elhangzott felvetésekre. Köszönöm szépen. Nagyon kevés időnk van, és itt egységesen kell fellépnünk, ezért egyszerűen Köszönetet mondok minden árnyék előadóknak, akik elmondták a véleményüket. Igen, javas, a bizottság javaslatát támogatnunk kell. Ahogy elmondtam, a tanács is támogatja a bizottság javaslatát, hogy minél megszeresen a gyors megoldás, gyors eljárásban. A rendelet eh, felülvizsgálata jelenleg is eh, zajlik, eh, és következő év végére elkészül az új rendelet, akkor még több lehetőségünk lesz, hogy a munkavállalóinkat segítsük. Köszönöm. Most röviden a bizottság is szeretne reagálni. Parancsoljon. Köszönöm mindegyik parlamenti képviselőnek, hogy támogatták a bizottság javaslatát. Várom majd a következő programozási